morning. Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák. Folytatjuk a munkát, a LIBE bizottság munkáját. Ahogyan az már lenni szokott, az elnöki közleményekkel kezdünk. Először is költségvetési okokból a bűró úgy döntött, hogy bizonyos üléseket átszervez. Libe ülések is érintettek júniusban, szeptemberben. Új időpontokat kell közölnöm. Június esetében itt szerdán, június 20-án lesz az ülésünk, reggel 9 órakor és délután 3-kor. Négy ülés érintett, csütörtökön, június 21-én az ülésünk ismételten délelőtt és délután kerül megtartásra, 9 órától és 3 órától, szeptemberben pedig szerdán, szeptember 19-én ülésezünk reggel 9-kor és délután 3-kor, és ugyanez vonatkozik csütörtökre, szeptember 20-ára. A LIBE koordinátorok jóváhagyták ezeket az új időpontokat az írott eljárás keretében. Ha nincs fenntartására vonatkozóan, akkor ezt az új menetrendet elfogadjuk, és folytatjuk a munkát. A 9-es napirendi ponttal kezdünk, amelynek tárgya házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok. Az előadónk Evelyn Gebhardt asszony. tartunk ezt követően egy közös vitát a 9-es és a 10-es napirendi ponttal, amelynek tárgya a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos határozatok. A vélemény előadója Michael Cashman. Ezt a két véleménytervezetet együtt fogjuk megvitatni, és eldöntjük majd, hogy mi legyen a módosítások előterjesztésének határideje. Azt javaslom, hogy először hallgassuk meg a házassági vagyonjogi rendszerekről a helyzetet Gebhardt asszony ismertetését, azt követően pedig megvitatjuk Kesmen úr vélemény tervezetét, de szeretném már tájékoztatni önöket most arról, hogy március 7-én a Júri Bizottság, amely illetékes a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok esetében az Európai Parlament elnökéhez egy kérést intézett. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége egy véleményt készít a vonatkozó rendelkezésről, vonatkozó jelentésről, a diszkriminációmentes mentes cikkről, ez a 20-as és 21-es cikk az alapjogi kartában. Ez a vita tárgya, és most megadom a szót Kephárt asszonynak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen ezt a szép bevezetőt. Michael Cashman és én szorosan együttműködtünk Éppen ezért örvendünk annak, hogy egy közös vitát tartunk erről a két jelentésről, amelyet a bizottság dokumentum alapján készítettünk el, ugyanis fontosnak tartjuk azt, hogy kezdettől fogva a házassági vagyonjoggal kapcsolatos döntéshozatal és a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos határozatok két külön javaslat helyett egyben kell, hogy kerüljenek megfontolásra. Itt eh, egyfajta diszkrimináció húzódik meg a háttérben, ezt pedig nem tudjuk elfogadni. Elvégre az Európai Unió szerződéseiben és eh, a nemek közti egyenlőség terén is az a mottonk, hogy a bejegyzett élettársi közösségeket eh, a házasságtól nem különböztetjük meg, nem részesítjük más elbánásban. A Júri Bizottságban örülünk annak, hogy szintén megvitatják ezt a témát, és ott jóvá hagyták ugyan, ugye azt, hogy a két javaslat tervezetet nem lehetne egybe kapcsolni. És nem lenne érdemes visszautalni ezt az egészet a bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy egy közös javaslatot terjeszten elő a két területen. Én ezt örvendetesnek tartanám, még akkor is, hogyha ennek következtében kettőnk közül valamelyikünk már nem lesz előadó de azt hiszem, hogy ezt is baráti alapon meg tudjuk oldani, hiszen számunkra a lényeg a maga a jelentés, nem pedig az, hogy ki az előadó. Ezt szerettem volna megelőlegezni, mert úgy gondolom, hogy ezt mind ketten így látjuk. És azt hiszem, hogy Michael-al együtt egy közös javaslatot terjesztünk elő arra vonatkozóan, hogy a Juri Bizottságot támogatjuk ebben az eljárásban. Ez azt is jelenti persze, hogy nem tudjuk még, hogy az ütemterv a Juriban milyen lesz majd. Úgy tűnik, hogy ott ezt a kérdést még nem rendezték. A bizottsági javaslat célja az, hogy szabályozza a jogalkotást és az alkalmazandó jogot a házastársi vagyonnal kapcsolatos mindennapi ügyek kezelésében, és a vagyoni eszközök megosztását a határon átnyúló helyzetekben, miután a házastársi kapcsolat véget ér, vagy a házasság felbontása, különválás vagy elhalálozás miatt. Ezek tehát nagyon fontos kérdések, a házasság felbontása vagy elhalálozás, ezek olyan körülmények, amelyeket különböző módon kell kezelni. A házastársak meg kell, hogy állapodjanak abban, hogy a házasság felbontásáért vagy a különvállásáért melyik bíróság az illetékes, illetve a házasság semmisnek nyilvánításáért, és nyilván ez a bíróság lenne illetékes a vagyonjogi kérdésekben is. Örökletes ügyekben pedig mindig ez lenne az illetékes joghatóság, ha bár nem teljesen egyértelmű, hogy kizárólagos jogkörrel rendelkezik el. Tehát ez egy kicsit bonyolult, és azt javasoltuk, hogy ezt az egészet egy picit egyszerűsítsük. A javaslatok, amelyeket a bizottság elé szeretnék terjeszteni, nos ezekben a következő súlypontokat határoztam meg. Egyfelől a tájékoztatási kötelezettség. Ez olyas valami, ami rendkívül fontos. Főleg a házasság felbontása vagy különvállás esetén a helyzet az, hogy a megkeresett bíróság egy adott tagállam jogszabályai alapján kell, hogy eljárjon. Felmerül persze a kérdés, hogy melyik tagállam lesz az illetékes, melyik joghatóság. Hogyha a két fél megegyezik, akkor a helyzet elég egyszerű, akkor könnyű ezt meghatározni. Viszont nagyon fontos ebben az összefüggésben tisztázni azt, hogy mindkét fél tisztában legyen a jogválasztás következményeivel, és ne adódjon elő, ne álljon elő egy olyan helyzet, hogy az erősebb fél hozza meg ezt a döntést, a másik pedig kénytelen ezt elfogadni. Ez egy lényeges pont, amelyet kidomborítunk ebben a javaslatban. Egyébként ez egy olyan kérdés, amelyet korábban is már megvitattunk, például a tartási joggal kapcsolatos kérdéseknél, illetve a vállási jognál, amely jelentésen egyébként én voltam az előadó. Ez ott is egy lényeges pontként merült fel, és kérdezem én, hogy a bizottság a parlament kérését miért nem veszi figyelembe minden egyes területen. A parlamentnek ezt tehát mindig újból és újból fel kell vetnie. Úgyhogy ez egy kérés lenne részemről a bizottság felé, hogy későbbi jogalkotási tervezeteknél, ha lehet, akkor ezt eleve vegyék figyelembe, mert ez rendkívül fontos. Az ötös cikkben, a nyolcas javaslatnál egy kisebb vitát tartottunk vitáztunk Michael-el, ugyanis azt akartuk, hogy leszögezzük, hogy ezen a területen csökkenő sorrend valósuljon meg. Michael azt mondta, hogy az angol nyelvből ez egyértelműen kiderül, hogy ez így van, németül azonban ez nem ennyire egyértelmű. Úgyhogy azt kérném, hogy ezt a kiegészítést illesszük be, hogy a német jog szempontjából is egyértelmű legyen a helyzet. Úgy tűnik, hogy az angol nyelv árnyaltabban fejezi ezt ki, mint a német nyelv, ugyanis ezt erről vitáztunk, véleményem szerint ügyelnünk kell erre, hogy itt teljesen egyértelmű legyen, hogy egy adott jog megválasztása történik, nem pedig az erősebb fél dönt, vagy a bejegyzett élettársi közösségből az erősebb fél, hogyha ugye Michael jelentését veszük. Továbbá azt javasoltuk, hogy egy további választási lehetőséget is biztosítsunk, még hozzá arra gondolunk itt, hogy az alperes állampolgársága, vagy például az Egyesült Királyság és Írország esetében a szokásos lakhely is kritériumként szerepeljen. Ugyanis ha a két fél kiválasztott egy helyet, amely a közös szokásos lakhelyük, akkor miért ne lehetne biztosítani, hogy ezen szokásos lakhely joghatósága legyen választható. Ezt én magától értetődőnek tartom, nem tudom, hogy az eredeti javaslatban miért nem szerepelt. És ugyanez a helyzet a 16-os cikk 1-es bekezdésében a C új ponttal, hozzáillesztjük itt azon állam jogát, amelyben a házastársak a házasságot megkötötték. Ha a két fél a házasságkötés követően megválasztotta ezen ország jogát, akkor ezt is figyelembe kellene venni, hiszen ott került sor a házasságkötésre. A 12-es módosításban egy további javaslatot fogalmazunk meg. Itt az, állam jog, az az állam joga szerepel, amelyhez a házastársakat a legszorosabb kötelékek fűzik. Itt ez lehetne ugye megint a közös lakhely, vagy egy másik terület. Tehát tényleg egy olyan hely, ahol amelyhez szoros kötelékek fűzik a két felet. Mindenképpen el akarjuk kerülni az önkényességet, de azért szeretnénk biztosítani bizonyos választási lehetőségeket is, hiszen különböző lehetőségek léteznek. Előfordulhat az is, hogy távházasság állt fel, ahol például az egyik fél munkája miatt egy adott tagállamban élt, a másik fél pedig egy másik tagállamban. Az ilyen esetekben biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy azt az azon állam jogát válasszák meg, amelyhez a legszorosabb kötelékek fűzik őket. Ez lehet az az állam, ahol megismerkedtek, vagy ahol a házasságot megkötötték, vagy ahol közös szokásos lakhelyjel rendelkeztek. Tehát különböző lehetőségek vannak, és ezeket is figyelembe kell venni, tehát ez az, ami ezen módosítás mögött meghúzódik. Egy további javaslat a, az áll, azon állam joga, amelyben a két fél a legutóbbi szokásos tartózkodási helye rendelkezett. Ez is magától értetődőnek tűnik, tehát nem akarom most egyenként felsorolni az összes módosítást de a 17-es cikknél amennyiben a házastársak nem élnek a jogválasztás lehetőségével, a házassági vagyonjogi rendszerre a csökkenő sorrendben kell az alábbi jogot alkalmazni. Ebben a tekintetben is ügyelnünk kell arra, hogy a jogválasztás ne legyen önkényes, hanem egyértelműen meg kell határoznunk a lehetőségeket, nehogy a fórum shopping valósuljon meg. Tehát figyelembe vesszük azon állam jogát, ahol a házasságkötésre sor került. Ezt azért illesztettük ide, mert szerintem ez magától értetődő. Ezek lennének a lényegi pontok. Összesen 25 módosító indítványt terjesztettem elő, de nem hiszem, hogy ezeket most egyenként fel kellene vázolnom. A kollégák, ha esetleg valamelyik módosító nem egyértelmű, akkor persze rákérdezhetnek. Egyébként úgy gondolom, hogy Michael-al kitűnő volt az együttműködés. A módosítóinkat úgy egyeztettük össze, hogy az a Juri Bizottság jelentéséhez is illeszkedjen, hogy a két szöveget össze lehessen olvasztani, és akkor ne legyenek ellentmondások a között, amit én tettem, és amit Michael írt. Tehát a két szöveg, amelyet elkészítettünk, könnyen összeolvasztható. Úgy gondolom, hogy ez a bizottság céljainak is eleget tesz. Köszönöm. Köszönjük, Gebhardt asszony. A második jelentés témájában Michael Cashman fogjuk meghallgatni a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Talán a legegyszerűbb azt mondanom, hogy Gebhardt hogy mindent elmondott. Teljes mértékben egyetértünk, és megközelítésünk koherenciára törekszik annak érdekében, hogy jobbá tegyük a szövegeket, Szerintem az én véleményem esetében is ugyanez igaz, ugyanezen eh, módosítókra. Azért gyorsan végigfutnék egy két dolgon, hiszen az alapelveket, amelyeket Emlin eh, említett, érdemes megismételni. A bizottság javaslata üdvözlendő, szerint a bejezetértási közösségek vagyonjogi hatásait um, harmonizáljuk, aktuális és szükséges javaslatról beszélünk, a jogon alapuló, a biztonságon, e, szabadságon és jogon alapuló övezet kiteljesítése a célunk, ehhez azonban elengedhetetlen ez a javaslat. A bejegyzett élettársi közösségek esetében több ezer párról van szó, akik e, mozgás éltek, és másik tagállamban e, nem állampolgárságok szerinti saját hazákban úgy tetszik élnek. Ahogy aztán ön is mondta, nincs szükség külön javaslatra. A törvény előtti esélyegyenlőség elvét kell, hogy alkalmazzuk mindkét esetben. De társelőadóm, illetve a Júri előadója egyetért azzal, hogy a javaslatokat e, valahogy egybe kellene gyúrni. Éppen ezért üdvözlöm a Júri Bizottság e, kérését, hogy az alapvető alapjogi ügynökség véleményezze azt, hogy külön vagy egybe kell -e ezt eh, venni ezt a két javaslatot, illetve hogy az alapjogi kartához hogyan illeszkedik mindez. Ezt a véleményt egyébként már várva várom. Lássuk a kontextust. Véleményem célja az, hogy a bejegyzett életási közösségek ugyanazt a jogi védelmet élvezzék, mint a e, hagyományos értelemben eh, vett házassági e, kapcsolatok amiről Evelyn beszélt. A preambulum bekezdésekben az 1-től 6-ig és 9-es módosítóban próbáltuk eh, az alkalmazandó jogot tisztázni. A 7-8-32-es 33-as módosítóban fontos, hogy az ember eh, tudja, hogy milyen jogai vannak, hiszen ha ezzel nincs tisztában, akkor hogyan lehet nekik érvényt szerezni a diszkriminációmentesség elvét is megpróbáltuk megerősíteni a rendelet alkalmazásában, illetve a személyes vagyontárgyakat is megpróbáltuk belevenni a rendelet hatájába, például a név változtatás lehetőségét, a módosítás 13-as, 14-es számot módosításokra utalok itt. Ami a bejegyzett élettársak esetében ugyanazokat a lehetőségeket próbáljuk biztosítani, mint a házas társak esetben. Ugyanakkor, és ez fontos, a kiválasztott jog csak annak az államnak a joga lehet, amely már elismeri a bejegyzett élettársi közösségeket. Így tehát ez semmiképpen sem tekinthető Eh, arra irányuló erőfeszítésnek, hogy egy olyan állam, amely egyébként nem fogadja el a bejegyzett közösségeket, megtegye ebben, ezen esetben sajátos módon ezt a jogalap a szerződések miatt nem tudjuk megtenni. Sajnos mondom, de éppen ezért megnyugtathatjuk az érintett tagállamokat. Az aránytalan rendelkezést törültük, amely arra utalt, hogy a tagállamok egész egyszerűen a rendelet bármely eh, rendelkezését eh, hatályon kívül helyezhetik, ez teljesen elfogadhatatlan, és a jogbiztonságot is próbáljuk a rendeleten belül javítani, erre vonatkozik a 11-es, 12-es módosító. Zárásképpen tehát, elnök úr, azt mondhatom, amit az elején mondtam, teljes mértékben egyetértek Evelyn Gebhardt megközelítésével, akivel egyébként szorosan együttműködtünk a szövegek elkészítése során. Ez egy konzultációs eljárás sajnálatos módon remélhetőleg jövőben majd a parlament hatásköre ilyen témákban megnövekszik. Ugyanakkor fontos, hogy a parlament egyértelmű jelet küldjön azzal kapcsolatban, hogy az esélyegyenlőség az unió egyik alapértéke, hogyha az esélyegyenlőséget nem támogatjuk, akkor hogyan fognak minket mások komolyan venni. A tanácsban egyhangúságra van szükség, a parlamentet folytatott konzultációt követően a, az EUMS 81 per 3-as cikke alapján, ezért bármely nemzeti parlament megvétózhatja 6 héten belül a rendelet elfogadását követő 6 héten belül. Remélhetőleg ez nem így lesz, és valószínű, remélem, hogy a tanács eh, elég bölcs lesz ahhoz, hogy belássa, hogy mennyire fontos, aktuális és sürgős ez a jogalkotási javaslat. Eh, a nemzeti parlamentek képviselői közül egy párat ma is eh, felismerek itt ebben a teremben, és eh, fontos, hogy a progresszívabbak megnyerjék maguknak a tanács többi tagját is. Ennyit szeretem volna elmondani, most szívesen válaszolok kérdésekre, bár nem feltétlenül e, ígérem, hogy mindenre válaszolni tudok. Köszönjük, Kesmen úr, mondja az elnök, hogyha a többi intézménynek nincs hozzáfűzni valója ezen a ponton, az elhangzottakhoz, vagy az Európai Bizottság, igen? Kérem, hogy röviden, mielőtt a képviselőtársaimnak megadom a szót, az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani Evelyn Gebhardtnak és Michael Cashmannek, kiváló véleményeket tettek le eh, elénk, és a módosítók is kiválóak. A bizottság javaslatát üdvözölték, aktuális és szükséges javaslatokról van szó. Az Európai Bizottság egy, egy csomagként fogadta el a két javaslatot egy évvel ezelőtt. Azt hangsúlyozandó, hogy az európai polgárok életét e, könnyebbé kell tenni, függetlenül attól, hogy e, bejegyzett élettársak vagy házastársak-e. A soros tanácsi elnökségeknek is köszönetet tartozunk, akik a két javaslatot csomagként kezelték az elmúlt egy évben, és párhuzamosan tárgyalták őket. Mindkét javaslat ugyanazt a célt szolgálja, mi szerint egyértelmű szabályokat fektessünk le a nem azonos állampolgárságú párok számára, és jogbiztonságot biztosítsunk a vagyonjogi kérdésekben, például válláskor, a élettársi közösség felbomlásakor, vagy valamelyikük e, halálakor. Három kérdésre kívánunk válaszolni, melyik bíróságnak van joghatósága, mely ország joga alkalmazandó, illetve a bíróság vagy más szerv, tagállami szerv döntése hogyan tehető elismerhetővé és végrehajtható egy másik tagállamban. Ezen kérdésekre próbáltunk nem élek teljesen eh, esélyegyenlőséget biztosító választ adni. Ez nagyon fontos az Európai Unióban, ugyanis a kölcsönös elismerés elveit eh, próbáljuk érvényesíteni. Ezen kérdésekre különböző válaszok léteznek, ezért volt az oka annak, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy két különböző rendelettel áll elő a házasság ugyanis egy hagyományos, minden tagállamban elismert intézmény, míg a bejegyzett közösség egy viszonylag új családjogi találmány, mindösszesen 14 tagállamban ismerik ezt a jogintézményt, és még ebben az adott 14 tagállamban is másképp, másképp szabályozzák az élettársi kapcsolatot. Figyelembe véve ezt a tényt, ezért a két rendelet is igen csak eltér egymástól, főként az alkalmazandó jog terén. Talán diszkriminatívnak tűnhet az, hogy a partnerek nem dönthetik el, hogy mely alkalmazandó jogot választják, de ez éppen ellenkezőleg van így. A jogbiztonságot köszönhetik ennek, hogyha egyszer életes közösséget, közösségüket beegyeztetik, akkor előre tudják, hogy erre mely ország joga lesz alkalmazandó. Jelentős különbségek vannak a házasság és a bejegyzett életes közösség között. Commission that it would be Uh, more efficient and easier at this stage. Fontos, hogy uh, ezen a uh, ponton két különböző rendelettel jobban, gyorsabban, könnyebben elérhetjük az a magunk elé kitűzött célt. Köszönöm. Let's open. Köszönöm szépen, megnyitjuk a vitát. De Jong úr, mint uh, árnyékjelentéstevő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy köszönet a két jelentéstevőnek a kiváló jelentésükért. El kell, hogy mondjam, hogy nem régiben kaptam az Európa Bizottságtól meg a választ azokra a kérdésekre, amelyeket ismételten feltettem a bejegyzett életási közösségekkel kapcsolatos jogokkal. És a válasz nagyon nagy csalódottságot okozott. Reding biztos asszony ugye azt mondja, hogy a múltban már számos joggal rendelkeztek az egynemű bejegyzett életársak, és én úgy látom, hogy most inkább meghátráltak, a helyzet rosszabbodott, és Társasorban a bejegyzett életási közösségek kapcsán azt hiszem, hogy ami a kesmeni jelentést illeti, nevezetesen a preambulum bekezdésben néhány javaslat van a, ö, azzal kapcsolatosan, hogy nem lehet megkülönböztetni valakit a szabad mozgásában, attól függően, hogy bejegyzett élettársi közösségben él, vagy házasságban él, mert ez túllép azon, amit a bizottság a válaszában jelzett. Ami a javaslatokat illeti, azt hiszem, hogy kiválóak ezek a javaslatok, és nagyon örülök annak a ténynek, hogy a Cashman jelentésben a 17-es módosítás törli Michael Cashman, az én frakcióm számára ez az egyik legfontosabb pontja volt ennek a jelentésnek, nagyon furcsán fogalmazott a szöveg, és úgy látom, hogy a, az egyes A bekezdést kellene ö, egy kicsit feljavítani, a 18-as módosítóról van szó, a, az Európai Unió alap jogi kartájáról van szó, és a 28-as cikkre utalva szintén ezt mondhatnám el. Lenne egy megjegyzésem a a ké, mind a két jelentésben, a Gephardt jelentésben a 21a preambulum bekezdésről van szó, és azzal egyetértek, hogy uniós szinten kell szabályozni a jogokat, de automatikusan a különböző meghatározások a jogban az európai jog részét kell, hogy képezzék. Azt hiszem, hogy elég lenne azt mondani, hogy ezt a koncepciót egész egyszerűen meg kell határozni, kell egy definíció, és akkor már mindezt lefedi az európai jogszabály. A két jelentést gondolom, hogy mindenki el fogja fogadni. Köszönöm szépen. Intved asszony, a másik árnyék jelentéstevő, köszönöm szépen. Elnök úr, én is köszönöm a két jelentéstevőnek a munkáját. Gebhardt asszonynal már dolgoztam előzetesen, ugyane téma más aspektusaival foglalkoztunk, tehát elég hasonló ez a téma, hasonlít az előző jelentéshez. Tehát, ahogy önök is, én is bátorítanám a tagállamokat és a tanácsot, hogy fogadják el az ajánlásainkat, és rendezzék ezt a témát, ugyanis ha ezt nem fogják rendezni, akkor majd a bíróság fogja ezt megtenni, és a, a az ügyvédek részvételével fogják a maguk a házas felek lerendezni a bíróságon ezt a témát. Tehát az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy egy új javaslat álljon elő, és a két javaslatot próbálja meg összevegyíteni. A bejegyzett élettársi közösség egy elég új intézmény, ahogy hallottuk a 14 14 tagállamban fogadják el és létezik, de nagyon különböző a jogszabály alkalmazása. Persze ugyanez vonatkozik a házasságban élőkre is. Itt a jogok és a kötelezettségek is változóak tagállamoktól függően. A, házasságot, mint a bejegyz, és a bejegyzett élettársi közösségeket nem ugyanúgy határozzák meg a különböző tagállamokban. Különböző kapcsolatrendszerről van szó, és e jelentéseken túl az Európai Parlament már számos esetben kérte, a múlt héten is megtette ez, hogy azok a tagállamok, amelyekben létezik a bejegyzett élettársi közösség, ahol egynemi partnerek nyíltan közösségben élhetnek, fogadják el a kölcsönös elismerés koncepcióját, vonatkoztatva ugye a házas, nem csak a házasságra, hanem a bejegyzett élettársi közösségekre. Ugyanis a különböző házasfelek, a családok, ugye Európa szerte más és más rendszerben élnek, és mi ugye Európában üdvözöljük és támogatjuk a diversitást, Úgyhogy még egyszer köszönöm a két jelentéstevőnek, köszönöm szépen, hogy az elnök Jakolino képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs semmiféle kétség azzal kapcsolatosan, hogy ugye ez a két jelentés nagyon is kapcsolatban van egymással, hogy ezt el is mondták a jelentéstevők. És valószínűleg itt két külön javaslatot pozitívan értékelhetnénk, de más szempontból pedig negatív aspektusa is lehet a két javaslatnak. Most mit is akarok mondani? Ugye, ami a házas felekkel kapcsolatos, a házasságban élők jogaival kapcsolatos terület, az egy teljesen világos dolog, hagyományos ismereteink vannak róla. A bejegyzett életási közösségek azonban egy új jogi intézményt jelentenek, csak 14 országban létezik, 14 tagállamban, ahogy hallottuk, és talán egy egységes javaslatot lehetett volna ö, alkalmazni, mint módszert, de látjuk, hogy nagyon nagy az eltérés tagállamonként. A, ugye arról van szó, hogy mennyire fontos a bejegyzett illetási közösségek különböző jogainak az alkalmazásai, például a vagyonjogi hatás, kihatásokkal kapcsolatosan, hogy hol fogják alkalmazni az adott jogokat a, abban az országban, ahol élnek, vagy más országban. Azt hiszem, hogy mindenképpen el kell gondolkodni ezeken a felmerült kérdéseken, ugyanis ezek igenis rendszeresen felmerülnek, és ezeket meg kell oldani. az egyes tagállamok, beleértve az én országomat is, ezzel kapcsolatosan elmondta már a véleményét, itt elsősorban például az egyneműekkel kapcsolatos életközösségre vonatkozóan, aztán a bíróság is hozott már ítéleteket, és kimondta, hogy a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni e témákat illetően is, itt a bejegyzett életási közösségre utalnék, tehát minden, mind, ezt figyelembe kell venni, figyelembe kell venni az igazságszolgáltatás különböző aspektusait, a jog, rendelkezésre álló jogszabályokat, a vagyonjogi közösséggel kapcsolatosan, a házassági, vagyonjogi rendszereket, a következményeket, és ahogy Olaszországra is vonatkoztathatjuk, például ezen életközösségekhez kapcsolódnak lakhatási jogok is, egészséggel kapcsolatos jogok, Természetesen én ellenzem a megkülönböztetés, a diszkrimináció minden formáját. Vannak olyan területek, amelyeken korrekt értékelésre van szükség. A helyzetet értékelni kell, és azt hiszem, hogy minnyájunknak megvan a véleménye az ilyen kényes témákról. Ez egy komoly téma, de, és, de nagyon kényes téma, és meg kell nézni, hogy hogyan tudunk minnyáján hozzájárulni ehhez a munkához. Minden esetre el kell ismerni a különböző létező intézményes módozatokat, és a jelentés tevők nagyon nagy korrektséggel dolgozták ki a szövegüket. Köszönöm. Weber asszony. Thank you very much. Igen, köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem, de mielőtt a kérdést feltenném, szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek. Én is úgy gondolom, hogy egyetlen egy jogszabályra lenne szükség. Nem kellene ezt itt külön választani, szétválasztani a jogszabályokat, hogyha bátorít javítani akarjuk a diversifikást, hogyha az Európai Unión belül nyíltan szeretnénk fellépni ezekkel a problémákkal, persze tudva, hogy mi történik a világ más részein. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban elég kétszínűek vagyunk e témát illetően, mert a jogi helyzetet figyelembe véve látjuk a bizonytalanságot, Látjuk, hogy az egyik tagállamban lehet házasodni, például neműeknek, ha megváltozik a kormány, akkor már megváltozik a, ez a helyzet is. Tehát felteszem a kérdést, hogy hogyan változtatná meg ez a helyzetet az én országomban. Néhány hónappal ezelőtt Romániában egy új jogszabályt hoztak létre a, a férfiak és nők közötti házassággal kapcsolatosan, de nem ismerik el a bejegyzett életási közösséget, ha azt egy másik országban jegyezték be. Aztán van egy másik bekezdés, paragrafus, amely azt mondja ki, hogy mindez nem lehet igazából káros az Európai Unió jog szabályaira. Tehát nem igazán tudom, itt most két különböző dologról van szó, ellentmondásos dolgokról van szó, tehát felteszem a kérdést, hogyha elfogadják, elfogadják a jogszabályt, akkor mi lesz a helyzet egy ilyen típusú ö, házas párral, vagy együtt élő féllel? Köszönöm. Köszönöm. Úgy látszik, hogy senki más nem jelentkezett, hogy hozzászóljon ehhez a vitához. Úgyhogy azt javaslom, hallgassuk meg az előadókat, ha szeretnék lezárni ezt a vitát a hallottak alapján. Gephárt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a nagyon értékes vitát, amelyet hallhattunk. Ha megengedi, Szofinak is szeretnék köszönetet mondani. Persze mindig a munkám során arra törekszem, hogy ugyanazt az irányt kövessem, és elkerüljem az ellentmondásokat, úgyhogy jogos, ha egyfajta vu érzése van az embernek a korábbi jelentéssel kapcsolatban és a mostani jelentésnél. Mm. Ez logikus, hiszen az egészet gyakorlatilag vehettük volna egybe is, de tudom, hogy milyen nehéz ezen témák kezelése pont a tagállamokban, éppen ezért kell ezeket külön választani. De fontos, hogy koherensek maradjunk azért, hogy a polgárokat ne tévesszük meg. Hiszen arra törekszünk, hogy megoldást kínáljunk olyan emberek számára, akik problémával szembesülnek azért, mert egy adott országban házasságot kötöttek, viszont ha felbontják ezt a házasságot, vagy külön válnak, vagy az egyik fél elhalálozik, akkor tudniuk kell, hogy melyik jog az alkalmazandó. És lehet, hogy a különböző bíróságok, a különböző tagállamokban egymással ellentmondó határozatokat hoznak. Tehát ezt a kérdést meg kell oldjuk, és éppen ezért progresszívan haladó szellemben kell ezt megközelíteni, hogy tényleg megfelelő megoldást kínáljunk a polgároknak. Azt hiszem, Michael egyetérthet velem. Ügyeltünk arra, hogy a szubszidiaritás elvét Jakolino úr tiszteletben tartsuk. Hiszen nem lehetséges az, hogy beavatkozzunk a tagállamok jogszabályaiba, Weber azt, hogy ezt nem tehetjük meg, ezt az európai jogalkotó nem teheti meg. Amit kidolgozunk, azok olyan eszközök, amelyek segíthetnek a döntéshozatalban. A tagállamokban különböző módon szabályozzák a házassági jogot és a házassági vagyonjogot, ez teljesen eltérő a tagállamokban, és az élettársi közösségek kezelése is eltérő. Éppen ezért az Európai Bizottság javaslatában ott van a 27-es cikk és egyéb cikkek, amelyek rögzítik azt, hogy mi történik az ilyen esetekben. Tehát, eh, hogy egy adott eh, tagállam jogrendje eltér attól, ami esetleg kívánatos lenne a polgárok számára. Tehát a jog rendelkezik erről. Amit viszont mi leszögeztünk, az az, hogy szeretnénk gondoskodni arról, hogy az egész rendszer ne darabozódjon fel, ne töredezzen fel, ott, ahol össze lehet fogni a különböző elemeket. És ahol választási lehetőséget tudunk nyújtani, jogválasztási lehetőséget. Így például nem látjuk be azt sem, hogy a házassági vagyonjog területén miért lehetséges egy olyan jogválasztási lehetőség, amely ugyanakkor a háza az élettársi közösséges esetében nem adott, mert ott korlátokba ütközik. Miért, hogy, hogyha a tagállamokban másképpen kezelik az élettársi közösségeket, meg kell adni számukra a lehetőséget, hogy válasszanak, ahol lehetséges ez a választás. Tehát ez a fajta korlátozás létezik, de ezt Michael is említette. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azért a különbözőséget itt figyelembe vettük. És szeretnék ellentmondani annak, amit az Európai Bizottság mondott, nevezetesen arról, hogy miért nem olvasztjuk egybe az egészet. A házassági jog és a házassági vagyonjog nem egyforma a tagállamokban. Az az élettársi közösségek vagyonjoga szintén nem azonos a tagállamokban. Tehát különbségek vannak az élettársi közösségeknél, és ezt azért nem kapcsolják össze a házassági vagyonjoggal, mert különbözőségek figyelhetők meg itt is a tagállamok szintjén. Ha a kettő azonos lenne, akkor nem kellene ezeket külön választani. De különbségek léteznek, és éppen ezért ez az érv igazából nem helytálló, amikor a különbségekre hivatkoznak. Az egyetlen különbség, amely tényleg létezik, az az, hogy a házassági jog, ha jól tudom, az összes 27 tagállamban létezik, míg az élettársi közösségek vagyonjoga nem létezik minden tagállamban. De ezt a tényt szintén figyelembe vettük, ezért úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt még egyszer megfontolni. Ennyit szerettem volna egyszerre mondani. Köszönöm. Köszönöm én is. Most pedig Kesmen úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Evelyn a legtöbb jogi kérdésre kitért. Én azt mondanám a kollégáknak, hogy az élettársi közösségekre vonatkozó rendelkezés az összes polgári életi jogi élettársi közösségekre vonatkozik. Ez nem az azonos nemű partnerek bejegyzett élettársi közösségére vonatkozik. Itt olyan személyekről van szó, akik polgári házasságot kötnek, vagy polgári élettársi közösséget kívánnak bejegyezni. Tehát el kell ismerni az elveket, ahogyan a Sophie is hangsúlyozta, azon elveket, amelyek akkor érvényesülnek, amikor két személy egy párkapcsolatot teremt ez egy, olyan, mint egy polgárjogi szerződés. Azt kell mondjam, hogy én homoszexuális férfiként egy partneri kapcsolatban azt, mond, azt szeretném, hogy bár ez más fajta lenne. bár csak ha elmennék a lengyel nagykövetségre, akkor partneremnek ugyanolyan jogai lennének hogy például amikor döntenem kell, hogy mit tegyek a, egy adott országban a bankszámlámmal, vagy vagy más kérdésekkel, de sajnos olyan személyek, akik nyíltan elküldtelezték egymást amellett, hogy szeressék egymást és együtt éljenek, nem rendelkeznek azonos jogokkal. Tehát nem, látok, nem látom értelmét, értelmét annak, hogy különbséget tegyünk. Itt eh, ugyanis a társadalom építőelemeiről van szó és felelősségekről is, amelyek az ilyen nyilvánosan tett nyilatkozatokkal és jogi nyilatkozatokkal és felelősséggel kapcsolatosak. Weber asszony sajnos nem tudom megválaszolni a kérdéseit, de az ilyen ellentmondások felmerülnek a házassági jog területén és a partneri kapcsolatok terén. Nyakolino úrnak pedig teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy ezek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Éppen ezért szeretnék itt mindenkivel együttműködni. Azt hiszem, hogy csak nyertesek lehetünk, hogyha jogi, jogbiztonságot teremtünk, és elérjük azt, hogy a tagállamok álláspontja is közel legyen egymáshoz. Egy korábbi kollégánk, egy olasz képviselő, egy néppárti képviselő a családegyesítés témájával foglalkozott. Azt hiszem, ott az egyesítésről, az összes család újraegyesítéséről volt szó, mindenfajta diszkrimináció nélkül, kivéve ugye azon diszkriminációkat, amelyek a tagállami jogszabályokban eleve léteztek. Tehát ha ezt a megközelítést követjük, ez egy járható út lenne. Jong úr, megnézem még egyszer a 18 egy a módosítást. Sajnos angol anyanyelvüként azt a kifejezést használtam, hogy may not, holott a shall not lett volna a helytálló, tehát ez megerősíti azt az elvet, amelyre ön is utalt. Ez egy nagyon kényes kérdés. Ugyanakkor szeretném az egészet úgy megközelíteni, hogy koherensek legyenek az elvek az élettársi közösségtől a házasságig, hiszen itt az emberek elkötelezik magukat hosszú távú kapcsolat mellett, amelyet a jog elismer, ugyanakkor nem kényszerít senki egy olyan jogszabályt egy adott tagállamra, amely nem azonos, nem illeszkedik a nemzeti rendelkezéseihez. Tehát úgy gondolom, hogy megvan az intellektuális kapacitásunk és a készségünk is, hogy közös álláspontot dolgozzunk ki, és sikerre vigyük ezt. Köszönöm. Köszönöm mindkét előadónak, Gebhardt asszonynak, Kesmen úrnak. Rendben, ennyi, lett, ennyi volt akkor az eszmecsere erről a két napi rendi pontról, a két véleménytervezetről. És akkor meghatározzuk a, módosítások előterjesztésének határidejét. Ez április 11-e, déli 12 óra. Április 11, déli 12 óra és vegyük figyelembe azt is, hogy a Libe Bizottságban ezen tervezetekről a tervek szerint május 31-én fogunk szavazni. Ha mindenki egyetért, akkor folytatjuk, áttérünk a következő napi rendi pontra, ez a 11-es tárgya az Európai Unió alapjogi kartája, a média szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban. Előadónk Renát Weber tartunk egy eszmecserét, egy első eszmecserét is erről a témáról. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, ami a média szabadságának irányadó szabályozásáról szól. És eh, ezen alkalomból köszöntjük Sajer urat is, aki az Európai Média eh, Jogi Intézet eh, képviselője Zárbrükenből, bizonyos röplapok tájékoztattak ugye az intézet, az Európai Médiagi Intézet tevékenységéről, ezt ki is osztották az ülés résztvevői között. Figyelembe kell vegyük azt, hogy a Libe Bizottság kérésére ez az intézet egy felmérést végez, hogy napra készé változtassa 2004-es jelentést, amely a média és a média intézmények felelősségéről szól. Sajer úr ismertetni fogja velünk a felmérés, amíg folyamatban levő felmérés ideiglenes megállapításait, és köszöntöm a média szabadság képviselőjét is, ezen bizottságot a bizottság, az Európai Bizottság hozta létre. Gerard de Graaf fogja ismertetni velünk ezt a kérdést a főigazgatóság, a bizottsági főigazgatóság részéről, amelynek igazgatója. És ad nekünk majd betekintést a magas szintű csoport első üléseinek megállapításairól. Először azonban meghallgatjuk az előadót Weber asszonyt, azt követően Sajer urat, utána pedig de Graf úria szó, és azután megnyitjuk a vitát, hogy a képviselők is szólhassanak. Weber asszony, parancsoljon! Thank you very much, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy érdemes azt belátunk, hogy az Európai Parlamentben az elmúlt pár év során jó néhány állásfoglalást fogadtunk el a média szabadságával kapcsolatban, több ország vonatkozásában is, és a plenárisan folytatott viták során az nyilvánvalóvá vált, hogy egyes tagállamokban felfedezett problémák kisebb-nagyobb mértékben tulajdonképpen minden tagállamban megtalálhatóak. Ugyanakkor természetesen azt is be kell látnunk, hogy az Európa Tanács is eh, rengeteg ajánlást adott ki a médiára, szabadságra vonatkozóan, média szerepére vonatkozóan, amely teljesen normális, hiszen a média szerepe napjainkban jóval nagyobb, mint 50 vagy 20 évvel ezelőtt volt. Ezen a ponton mindössze pár szót szeretnék szólni ezzel saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Eredete, ahogy azt említettem, ott azon vitákban keresendő, amelyeket az elmúlt években folytattunk a média helyzetéről, különböző tagállamok vonatkozásában, de természetesen nem teljesen független attól a ténytől sem, hogy az alapjogi karta kötelező érvényű az Európai Unión belül. Így tehát teljesen természetes, hogy amikor ezen jelentésről beszélünk, akkor hangsúlyozzuk azokat a cikkeket, amelyek relevánsak. Itt a 11-es cikkre gondolok elsősorban az alapjogi kartában, amely a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás és az információ szabadságára vonatkozik és ami konkrétan megemlíti, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, a a közszervek beavatkozása nélkül nyilváníthat bárki véleményt, és juthat bármiféle információhoz, határokra való tekintet nélkül. A média pluralizmus elvét tiszteletben kell tartani. Idézet vége. Természetesen, amikor nekiláttam ezen vélemény szövegezésének, akkor felmerült bár kérdés bennem. Például az állami közszervek szerepe mi lehet ezen jogok korlátozásában, vagy ezen jogok védelmében. Mit jelent a média pluralizmus fogalma? A média szabadság fogalma. Ez egy abszolút szabadságjog, vagy esetleg vannak bizonyos korlátai, feltételei is ennek az állami és magán médiumok eh, kötelességei és jogai között van-e különbség. Ami a normákat illeti, a normák meghatározását illeti, akkor állami szabályozást szeretnénk, ez a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk a média szabadságát és a pluralizmust, avagy inkább a média önszabályozását látjuk áldásosnak, kívánatosnak? Ezek azok a kérdések, amelyekre válaszsal próbálok szolgálni a jelentésemben. De természetesen ez egy folyamat, eredményeképpen születhet meg. Most még csak az első eszmecserénél tartunk. Ez a, az a szakasz, amikor eh, mások véleményét kell elsőként meghallgatni, és itt megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljön vendégeinket. Tehát most inkább meghallgatnám először a vendégeinket, a kollégákat, az árnyékelőadókat, a szakbizottságunk tagjait, és miután magamba szívtam ezt a rengeteg bölcs gondolatot, ezt követően majd visszatérünk arra, hogy mi legyen a menetrend, esetleg egy munkadokumentumot is kiadnánk, mielőtt magát a jelentést saját formájába öntenénk. Úgy vélem, hogy érdemes lenne erről esetleg szavazni, erről a jelentésről, még az év vége előtt, amikor remélhetőleg közösen szavazunk az AFET jelentéséről, amely a médiaszabadság ügyét vizsgálja az unió határain kívül annak érdekében, hogy a média szabadság külső és belső dimenzióját egyszerre kezeljük. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani. Most pedig valóban érteklődve várom a többiek gondolatait. Köszönjük, Weber asszony! Sayer, Alexander Sayer következik, aki az Európai Média Szabadság Intézet munkájáról fog nekünk beszámolni. Üdvözöljük, parancsoljon ön a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a kedves bevezetőt és az üdvözlő szavakat. Köszönöm, hogy meghívták a szakértőket is a Libe Bizottságba én németül fogom tartani az előadásomat az anyanyelvemen, úgyhogy akkor kérem, hogy ö, ö, vegyék fel a fülhallgatóikat. Mich. A ma délelőtti előadásom során néhány pontot szeretnék kiemelni azt közölték velem, hogy az ülést követően a képviselők megkapják majd a szükséges dokumentumokat, úgyhogy megpróbálom meghatározni a súlypontokat a rendelkezésre álló időkereten belül, és egyrészt a tanulmány hátterét szeretném megvilágítani, aztán pedig röviden tájékoztatnám önöket a dolgok jelenlegi állásáról, hogy hol is tart most ez a ez a tanulmány, és ezt követően szeretném megvilágítani önöknek azt is, hogy milyen megközelítést választottunk, amikor kidolgoztuk ezt a témát, és szeretném ezt úgy ismertetni, hogy az adatok is összehasonlíthatóak és nyomon követhetőek legyenek. Weber asszony említette már, hogy készült 2004-ben egy tanulmány, amelyet a LIBE bizottság készítetett. Annak idején a Düsseldorfi Média Intézet volt az illetékes, és ezt a tanulmányt olyan fejlemények indokolták, ahogyan ezt Weber asszony is említette, amelyeket bizonyos tagállamokban figyelhettünk meg, és a parlament aggályosnak tartotta ezen fejleményeket, és ennek eredményeképpen két állásfoglalás született, amelyeket szerintem tematizálnunk kell. Az egyik témája a média koncentráció, a pluralizmus és a vélemények sokszínűsége, a másik témája pedig az EU-ban az alapjogok helyzete. A tanulmányt követően készült egy tervezet, a parlament egy vonatkozó állásfoglalásával kapcsolatban, és végül 2004 áprilisában a parlament ezt jóváhagyta. Ennek címe a az Európai Unióban, különös tekintettel Olaszországban a szólásszabadság és információ szabadságának megsértésével kapcsolatos kockázatok. Ez a múltkori tanulmány háttere, és arra kértek bennünket, hogy frissítsük ezt az akkori tanulmányt, hogy lehetőleg a tagállamokat is bevonjuk ebbe a folyamatba, azon tagállamokat, amelyek azóta csatlakoztak az Európai Unióhoz. A helyzet lényegében változott természetesen, és ezt nem sokára megvilágítom. Ez egy nagyon fontos aspektus. Már abban a, abból a szempontból, hogy hatályba lépett, életbe lépett a Lisszaboni szerződés, ez a véleményszabadság és az információ szabadságának, a tájékoztatás szabadságának a kérdéseit is szabályozza, de azt követően történtek újabb fejlemények, amelyeket röviden érintenék majd. Talán itt röviden utalnék arra, hogy 2007-ben az audiovizuális média szolgáltatásokról irányelvet fogadtak el, és a bizottság egy közleményt adott ki a, az állami, a közmédia helyzetéről az Európai Unióban. És végezetül pedig 2010 végén, 2010 őszén történt az, amit óvatosan szeretnék megfogalmazni, és azt mondanám, hogy ez a magyarországi eset. Hatályba léptek 2011 eh, elején az új jogszabályok, és ez ennek megfelelő reakciókat váltott ki a bizottság részéről is januárban, februárban, de már 2010 decemberében, 2011 januárjában és februárjában. Ezt követően az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el tavaly, amelyben az, az Európai Parlament aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar nemzeti szabályozások teljes mértékben a közösségi vívmányoknak megfelelnek-e a szólásszabadság és a médiaszabadság garantálása tekintetében. Ez volna a háttér, amely, amelyben a munkánkat végezzük, és röviden még a dolgok jelenlegi állásáról tájékoztatnék. Február 15-én az időközi jelentést eljuttattuk a LIBE titkárságához. Ebben a köztes jelentésben már számos tagállamot beélesztettünk, Bulgária, Cseh köztársaság, Franciaország, Litvánia, Málta és Szlovákia voltak ezen országok. Ez a jelentés tudomásom szerint szintén rendelkezésükre áll. Most pedig a további országoktól várjuk a jelentéseket milyen jelentésekről van szó, mire gondolok, amikor országjelentésekről beszélek. Nos, itt olyan jelentésekről van szó, amelyeket az európai tagállamok szakértői dolgoznak ki. Őket felkértük arra, hogy egy általunk elkészített kérdői alapján vizsgálják meg a sajátos aspektusokat, nézzék meg, hogy a nemzeti szabályozás és a nemzeti gyakorlat a média szabadság terén milyen. E tekintetben persze fontos, hogy az alkotmányjog hogyan szabályozza ezen kérdéseket, milyen biztosítékok vannak, de nem kizárólag a média és a szólásszabadság tekintetében, hanem például a média felügyeleti hatóságok szintjén is. Lehetnek -e ott például szabályozások a függetlenségre vonatkozóan? És egy további aspektus, amelyet szintén meg fogunk vizsgálni, az az, hogy vannak-e kitételek arra vonatkozóan, hogy alapvető szolgáltatásokat biztosítsanak. Tehát például a közszolgálati médiának van-e kötelezettsége arra nézve, hogy bizonyos tartalmakat bocsásson a polgárok rendelkezésére, és kötelezettsége-e ezt technikai szinten is szavatolni. Fordítva pedig az Európai Unióban a polgárok igénylik-e azt, hogy széles sávú internetes hozzáférést kapjanak, amely által saját maguk is információt kereshetnek aktívan. Ez lenne tehát az alkotmányjogi megfontolás, és emellett ugye az írott média jog, tehát a médiára vonatkozó törvények mellett vannak magatartási kódexek is, például a műsorszórók, a sajtó, az újságírók esetében, és ezen kódexeket szintén figyelembe vesszük. Ami rendkívül fontos, az az, hogy a mi elképzelésünk megvizsgálni azt két tekintetben, hogy milyen a média szabadság. Egyfelől megvizsgáljuk azt, hogy mennyire szabad a média, ahhoz, hogy információját eljuttassa a polgárokhoz egyfelől, másfelől pedig a másik megközelítés az az, hogy mennyire szabadok a polgárok, hogy saját maguk hozzáférjenek az információhoz. Itt eh, számos lényegi aspektust eh, meg kell világítani, hogy bármilyen megállapítást eh, tegyünk. Például, ami a médiaszabadság szintjét illeti, melyek a piacra való jutás hozzá piacra vagy jutás kritériumai, milyen feltételek érvényesülnek, hogyan lehet végrehajtani ezt a tevékenységet, milyen korlátozások léteznek, milyen pozitív kötelezettségek a média szolgáltatókra nézve, hogy bizonyos tartalmakat bocsássanak rendelkezésre és milyen lehetőség nyílik a média, illetve a sajtóvállalkozások vagy a műsorszorok számára, hogy saját tartalmaikat eljuttassák a polgárokhoz. Például vannak-e kötelezettségek arra vonatkozóan, hogy bizonyos televíziós tartalmakat egy kábelhálózaton keresztül terjesszenek tehát hogy biztosítsák azt, hogy különlegesen értékes a közvélemény számára, és információ mindenkihez eljusson. Ennyi lenne a kínálat oldaláról. Ami pedig a keresletet illeti, egyfelől az érdekelt bennünket, hogy az információhoz való hozzájutás joga hogyan alakul a tagállamokban, milyen a szabályozás, illetve a polgárok számára lehetőség nyílik-e a részvételre, arra, hogy befolyásolják az eseményeket, befolyásolják azt, hogy milyen tartalmakat kínálnak, és hogyan kerül sor ezen tartalmak felkínálására. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban társadalmi csoportok részt vesznek, például a különböző tévétársaságok van a részvétel, ugye van az ombudsman intézménye bizonyos tagállamokban. Lehetőség nyílik a polgárok számára, hogy befolyásolják a média tartalmakat, és kérdés az is, hogy ez általában a klasszikusan vett televízióban, rádió működik, vagy az új médián, az internetes médián keresztül is megvalósul-e. Ezek azon kérdések, amelyeket elsősorban megvizsgáltunk, ahogyan a 2004-es tanulmányban is lesz egy olyan fejezet, amely országok szerinti felbontásban vitatja meg a tényeket. Kik a főszereplők a televízió, illetve a rádió tekintetében is. Ezen a területen szeretnénk tisztázni azt is, hogy a reklámból származó nyerességeket hogyan osztják fel a különböző média szereplők között. Végezetül pedig a partnereinket, illetve szakértőinket arra is kértük, hogy a saját elképzeléseiket is juttassák el hozzánk arról, hogy milyen változásokra volna szükség, hogy a konkrét problémás helyzetekre rámutassunk, és ajánlásokat fogalmazzunk meg. A dolgok jelenlegi állása szerint ez elsősorban a következő témákra korlátozódik, ugye a média koncentráció, a média védelme, például amikor a forrásokat titokban tartja, illetve ezek, vagy hogy ezeket nyilvánosságra kell e, hoznia, és ide tartozik az is, hogy a polgárok hozzáférjenek az információhoz, és az átláthatóság érvényesüljön. Tehát a polgárok bizonyos országokban úgy tűnik, hogy nehézségekbe ütköznek, amikor szeretnék tudni, hogy egy, egy adott médium tulajdonosa ki, kiáll az adott média mögött. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt offenzív módon közelítik meg, szabályozásokat helyeznek kilátásba, de ezen szabályozások a gyakorlatban nem mindig működnek jól. A tanulmánynak lesz egy további része, ezt röviden összefoglalhatom, mert Weber asszony már ezt kifejtette. Ez lehetővé teszi, hogy összevessük a különböző tagállamok helyzetét, és megnézzük, hogy mit is várunk el európai szabályok tekintetében. Itt főleg az emberi jogok és alapvető jogok kartájának tízes cikkét kell megemlíteni, az Európa Tanács ajánlását, illetve a Miniszter Bizottság és a Parlamenti Közgyűlés ajánlásait az Európa Tanácsban. És az Európai Unió közösségi joganyaga is fontos. Az Európai Unióról szóló szerződés például a 2-től 6-os cikkekig szabályozza, illetve rendelkezik az Európai Unió érdekeiről és értékeiről. Említettük már a 11-es cikket, amely a médiaszabadságot kívánja szavatolni, illetve a pluralizmust, és emellett ugye közismert, ott vannak ugye az alapvető jogok, a kulturális politika, a versenypolitika és az Európai Unió másodlagos joganyaga. Ezek azok a témák, amelyeket benchmarkként kidolgozunk, és egy összehasonlító elemzés végén a tagállamok között hasonlítjuk össze a helyzetet, és megvizsgáljuk azt is, hogy a média szabadság helyzete a tagállamokban mennyire tükrözi az európai standardokat is. Így végül képesek leszünk arra, hogy levonjuk a következtetéseket és megfogalmazzuk a további szükséges lépéseket. A további lépésekkel kapcsolatos tájékoztatásról röviden úgy tervezzük, hogy a május végére tudjuk lezárni ezt a tanulmányt, és a bizottsághoz ezt akkor el is juttatjuk. Ezt követően pedig egy 6-8 hetes időszak során az önök véleményeit, kívánságait fogjuk meghallgatni, és utána tudjuk elkészíteni a zárójelentést. Ezek után pedig örülök, örülnék, hogyha feltennék kérdéseiket, és ezeket megválaszolhatnám. Köszönöm. Okay, thank- köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a beszámolót szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 10 óra 45-kora terveztük az elektronikus szavazást. De, de ismer, túlságosan ismerjük, hogy mi is a helyzet. Akkor nagyon sokan lesznek itt. Berohannak a szavazásra. Ugye van még fél óránk, a vitára, és lesz még egy előadásunk, de Gráf úr előadása, aki a főigazgatóságot képviseli a bizottságtól, az információs főigazgatóságot, és ő fogja elmondani a magas szintű csoport munkájának az eredményeit. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Weber asszony, jelentéstevő asszony, kedves szakbizottsági tagok, nem fogok bezavarni az elektronikus szavazásokba. Néhány előzetes megjegyzésem lenne. Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament ilyen nagy érdeklődést mutat a médiaszabadság témája iránt, és üdvözlöm a jelentést is, amelyet Weber asszony készít el a szólásszabadság, az információs szabadság, a média pluralizmus, ezek mind olyan elvek, amelyek egy szabad, pluralista társadalom alapját képzik, és mindig kiálltunk ezen elvek mellett. Erről a témáról ugye van, és a bizottság csak is abban a hatáskörben járhat el, amelyel felruházta a az alapjogi kárta és az ö, Európai Unióról szóló szerződés. Itt az 55-ös cikkről van szó, amelyről már volt szó ma ö, reggel, tehát a hatáskörünk ö, ö, elég korlátozott, el kell, hogy mondjam. Ö, most pedig térjünk át arra, hogy milyen tevékenysége van az Európai Bizottságnak ezen a téren, és ugye a múlt februárban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalás Magyarországgal kapcsolatosan, Ugye ez, erről is majd szólnék, a magas szintű csoportot a múlt év második felében állították fel, azóta három alkalommal ülésezett, a magas szintű csoport elnöke, a volt lett elnök, professzor Vika Freiberge, a Herta Gajbler de Melien, a másik képviselő a ö, csoportban, ö, Luis Miguel Maduro, és Hammersley. Tehát e, ezekből a személyekből áll a magas szintű csoport, amely foglalkozik a médiával, a szólásszabadsággal kapcsolatos összes kockázattal, veszéllyel EU-s szinten. Egy jelentést fog a bizottság számára kidolgozni konkrét ajánlásokkal, a, a, arról, hogy hogyan lehet védeni a médiaszabadságot, a pluralista médiaszabadságot Európában. Természetesen a magas szintű csoport jelentését nyilvánosságra fogunk hozni, és az Európai Parlamentben is nyílt vita lesz a témáról. Itt egy független munkacsoportról van szó. Mi min is dolgozik a munkacsoport. Megpróbál válaszolni számos kérdése. Megpróbálja, megpróbál rámutatni arra, hogy hol sértik meg a médiaszabadságot, hol avatkozik be az állam a médiaszabadságba, az új média jogokkal is foglalkozik, a különböző kockázatokkal, tehát eh, van egy második terület, amelyen foglalkozik a munkacsoport, ez a ö, eh, média ö, eh, tulajdonnal kapcsolatos, az etikával, a bizalommal kapcsolatos, az újságírói ö, etikával kapcsolatos problémák. A, a legutóbbi ülését a munkacsoport két héttel ezelőtt tartotta meg, és a média szabadság és függetlenségi kérdésekkel foglalkozott leginkább ez az ülés a média tulajdon jog szempontjából tanulmányozta a témát, a jó minőségű újságírás, az etikai normák kérdése is felmerült. További meghallgatásokat szervez majd a magas szintű csoport, Vike Freiberge asszony jelen, jelenlétével az elkövetkezendő hónapokban lesznek különböző kiegészítő meghallgatások az érdekelt felekkel. Tehát ennyit a munkacsoport jelenlegi tevékenységéről még két dologra szeretnék utalni. Az egyik az Európai Parlament támogatása a múlt évben elfogadott a parlament egy jelentést. Úgy, egy központot szeretnénk létrehozni a Robert Schumann intézeten belül. A központ egy jelentésen dolgozik, az Európai Unió hatáskörével foglalkozik a médiaszabadságot, illetően is ez a jelentés még nyár előtt meg lesz. Van egy másik csoport, amelyet az alelnök hozott létre. Ez a média jövőjével foglalkozott, elsősorban az internet kettes forradalommal, a innovatív technológiákkal. Tudjuk azt, hogy ezen a területen a változások mennyire gyorsak. A, az ipar gyorsan változik, nagyon sok új internetes média szolgáltató lép be a piacra, és nagyon nagy a nyomás, a jelenlegi médiaszolgáltatókon is sok esetben nehézségük van, még a túlélésben is. Szükséges egy nagyon egészséges, innovatív média iparágazatot létrehozni, amely minőségi. Ez a munka, ezt a munkacsoportot Christian van Tillo elnököli, körülbelül 25 tagja van a legkülönbözőbb ágazatokból, a médiaiparból, számos újságíró tagja is van, és úgy gondolom, hogy a nyár kezdet előtt, tehát június végén várható, hogy a jelentésük megszületik. Nagyon nagy az érdeklődés e munkacsoport munkája iránt. Azzal szeretném befejezni, elnök úr, hogy nagyon fontos védeni a média szabadságot. Ez egy olyan téma, amely minnyájunkat érint Európában. Lehet, hogy bizonyos országokban itt átláthatóbb a helyzet, de folyamatosan erőfeszítésekre van szükség az ellenőrzés terén, és szorosan kell együttműködnünk ezen a területen mert és nagyra értékeljük az Európai Parlament aktív részvételét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, de Gráf úr, most megnyitjuk a vitát. Hat tag kért szót. Hú, kevesebb, mint 20 percünk van, tehát két percre kell korlátozniuk a felszólalásaikat. A lényeg, lényegre törőek legyenek, azt kérem, rövidek legyenek mert ugye majd a szavazással be fognak rohanni az emberek 10 óra 45-kor, tehát kérem, ezt ne felejtsék el. Időkorlátaink vannak, Tavares úrral kezdjük. Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Természetesen a média nem csak egy ö, ö, alapjog, ez ö, a, a többi jog alapját is képzi, a politikai rendszerek alapját is képzi. A 18. század óta ez egy alap szabadság jog. A polgáraink azt várják el az Európai Uniótól, hogy a médiaszabadságot védje meg, és a petíciós bizottságban nagyon sok olyan petíciót kapunk, amelyek e témával foglalkoznak, mellesleg sokszor csalódást okoz azt látni, hogy az európai intézmények azt gondolják, hogy korlátozott a, az, a tevékenységük, a hatáskörük ezeken a területeken, mert mind a média, mind pedig az Európai Unió ugye már számos válsághelyzetet élt át az újságírásban is. Ismerjük a válságot, sok újságíró nagyon rossz helyzetbe kerül, rossz munka lehetőségei vannak, aztán vannak olyan tagállamok, ahol nincs, nem tudják a jogaikat gyakorolni, a vélemény vélemények szintén, a, a, például a profi blog, blogok terén is problémák merülnek fel. Nagyon széles körben értelmezik a szubszidiaritás elvét is. Minden média, e, határokon átnyúló média manapság már. Ugye egy tagállamban van a székhelyük, a, a, a tulajdonjog, de azt látjuk, hogy hogy az újságokban Európa szerte és világszerte olvashatjuk ugyanazokat a blogokat. Persze vannak néha korlátok. Ugye a bizottság szólt a szerződésben foglalt korlátokról, de 10 éve, 20 éve egészen más volt a helyzet, vagy most teljesen más a helyzet, mint akkor volt. A szubszidiaritás elvére is ez vonatkozik. Ott vannak a, a karta rendelkezései az európai jogszabályok alkalmazására, tehát szabályozva van a rendszer, és ez kötelező a tagállamok számára is. De nem értem, hogy a az Európai Bizottság miért nem alkalmazza a média szabadság, a pluralista média szabadság e, ellenőrzését, amelyről szó volt. Az Európai Parlament próbál úttörő projekteket kidolgozni, új média törvényt támogat tehát nagyon-nagyon sok a munkánk. Sajer úr ugye elmondta, hogy az érintett felekkel kell konzultálni. Mi mindnyáján érintett felek vagyunk. Ugye a demokrácia maga is egy érintett fél a pluralista demokráciában hogyha az európai demokráciát akarjuk érvényre juttatni, akkor nagyon erőteljes, hatékony és különösen hatékony normákra van szükség Európában. Egy újságírót Portugáliában az állami rádió elbocsátott, azért mert nagyon kritizál, kritikusan lépett fel, nem a mi kormányunk, hanem az angolai kormány ellen. Ugye pénzügyi válság is van jelenleg. Köszönöm szépen, Elcsebb úr. Köszönöm, elnök úr. Én is voltam azt a gondolatot, azt az ötletet, hogy az Európai Unió jogának ezen aspektusait megerősítsük. A pluralizmus, a médiaszabadság, a vélemény nyilvánítás szabadság, a szólásszabadság, illetve a médiapiac szabad működése terén. A közelmúltban a normáktól egyes tagállamok eltértek. Katasztrofális tendenciák szemisültanői lehetünk Európában. A média és az üzleti világ határa egyre jobban elmosódik. Vannak olyan nagy média csoportok, amelyek klasszikus szerepüktől elkérne, eltérnek, hiszen a médiának alapvetően a hatalom eh, felügyelete a feladata. Árgus szemekkel kell figyelnie, hogy a hatalom esetleg visszaére a, hatáskörével, azonban a média egyre több tagállamban, egyre gyakrabban a, a hatalom szócsövévé válik. Bulgáriában is láthatjuk ezt, hogy a tulajdonosok eh, kormányközi, kormányközeli eh, tulajdonosok politikai célokra használják fel a médiumokat. Bankárok, gazdag üzletemberek, akik korábban hatalmon voltak, és újra hatalomra akarnak kerülni, a médiát használják fel eh, politikai célokra. A média piaca napról napra nehezebb helyzetbe kerül. A protekcionizmus elleni harcról beszélünk nap mind a beházfalai között. Például, hogyha azt látjuk, hogy egy bank egy médiacsoportot finanszíroz, egy olyan eh, médiacsoportot, amely igen elnéző a hatalmon lévő erőkkel, politikai erőkkel szemben. Aztán pedig azt látjuk, hogy eh, a kormányzat olyan intézkedéseket hoz, amely véletlenül éppen ennek a médiacsoportnak a malmára hajtja a vizet. És akkor körbeértünk, a körbe zárult. Így már érthető, hogy mi is a helyzet. A kormányzati csoportok és a média csoportok között van egy banki csoport, amely közvetítőként jár el. Renate Weber nehéz feladatot kapott, én segítségemet támogatásomat felajánlom számára, szívesen segítek neki. Meaning quite often that uh, why Gönc Kinga Strong. Köszönöm, igen, gyakran mondjuk azt, hogy a szabályok végrehajtását árgó szemekkel figyeli az Európai Unió, a belső piacon azonban az uniós intézmények sajnálatos módon gyengék, amikor a demokráciáról, emberi jogokról van szó, tudván, hogy az alapjogi karta kötelező érvényű, ahogy az ma már elhangzott, amennyiben a uniós jogszabályokat ültetnek át a gyakorlatba a tagállamok. Láthatjuk ezt a szakadékot, ennek jó néhány bizonyítéka van. Ez a kezdeményezés, ez a saját kezdeményezési jelentés igen fontos az uniós csatlakozásunkat megelőzően a kopenhágai kritériumok napnál világosabbak voltak, azonban ha egyszer egy ország az unió tagállamává válik, akkor nincsenek meg a megfelelő eszközeink arra, hogy hasonló kritériumoknak érvényt szerezzünk a mindennapokban. Mindkét kezdeményezést szeretném üdvözölni, a LIBE szakbizottságét, illetve az Európai Bizottságét is, amely az EU média jövője csoportot, illetve a média pluralizmus és szabadság csoportot. Van azonban egy kérdésem, nem vagyok benne biztos, hogy erre most választhat tudunk szolgálni, de a jövőre nézve fontos lehet megvizsgálni, hogy a két közleményezés szinergiáját hogyan találjuk meg, tehát a Libia Szakbizottság és az Európai Bizottság kezdeményezései közötti kapcsolatot teremteni, az egyetem is elhangzott. A kérdés tehát az, hogyan tudunk szinergiát teremteni a kettő között, annak érdekében, hogy koherensek legyünk, mint uniós intézmények, hogy egymás között gondolatokat pattogjanak a, a, a, a, az építő jellegű gondolatok, hiszen így vihetjük előre ezt az egész ügyet. Thank you, Mr. Bronx. Köszönjük, Bronx úr. Concept of... Köszönöm. A médiaszabadság gondolatának két oldala van egyrészt, a állami kontroll ellenőrzés hiánya, például a cenzúra fenyegetése, illetve az előírás. A másik pedig az médiához való hozzáférés. A kettő között potenciálisan konfliktus lehet, hiszen a médiához való hozzáférést igen, szigorú szabályok szabályozzák. Az állami tulajdonban lévő médiumok, sugárzó médiumokra gondolok elsőben, tévé, rádió és így tovább, szabályok keretein belül kell, hogy működjenek, de állami befolyás nélkül. A magánmédia pedig bármiféle szerkesztői beleszólás nélkül kell, hogy működjön, legalábbis állami részről, és természetesen a függetlenség szabályának eleget kell, hogy tegyenek. A nyomtatott sajtó, amely politikai pártokhoz kötődnek, szabadok kell, hogy legyenek, természetesen bizonyos polgárjogi megszorításokkal. a híreknek és a vélemény szerkesztő véleményeknek egyértelműen el kell különülniük, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az erőszakra való felszólítás a gyűlöletbeszéd kivételével nem szabad, hogy bármiféle korlátot tegyünk ezekre az médiumokra. Mindig Magyarországot, az elmúlt hetekben Magyarországot vettük mindig előpéldaként, de jó lenne, hogyha a többi tagállam a házat is körbenézni, itt például a Holland Szabadságpárt honlapja, nem lehet mindkettőt egyszerre előírni. Most szabad legyen a média, ugyanakkor Hollandiában pedig nem, akar, nem nézzük jó szemmel, amit a szabadságpárt honlapja Tehát Nos, az én hazámban, az Egyesült Királyságban a BBC azon a politikai osztály azon képviselőinek ad lehetőséget a megszólalásra, amelyek az, az, úgy énekelnek, úgy figyelnek, ahogy az, a vezetőknek tetszik. A német televízióban folyt egy vita arról közelmúltban, hogy egy politikai pártot betiltsanak-e amelyet az állam már megpróbált egyszer betiltani, hamis bizonyítékok alapján. Minden párt véleményt nyilvánítatott, kivéve az érintett párt. Az Unióban és a tagállamokban a mainstream politikai pártok számára van szólásszabadság, de a többiek számára nincsen. John. Thank you, Chair. I will... Köszönöm. Elnök úr, jó, hogy sor kerül erre a vitára. Ma a médiaszabadság eh, és a újságírók szabadság nagyon fontos, ez az emberi jogok tiszteletben tartása miatt is különösen fontos roppant. Lényeges, hogy a média világának problémáit itt megbeszéljük az Európai Parlament Libes szakbizottságában, hiszen egyre nagyobb a politikai és gazdasági nyomás a médiára, a szociális média megjelenése eh, a tájékoztatás eh, minőségét eh, is megkérdőjelezheti. Már egy éve beszélünk a magyar esetről, a magyar médiatörvényről, amely az összes európai intézmény szemmel egyértelművé tette, hogy jobban oda kell figyelni a sajtószabadságra. Magyarország nem az egyetlen példa. Európai szinten nincsenek egyértelmű mechanizmusok arra, hogy a szólásszabadság és média szabadság érvényesülését figyelemmel kövessük, már pedig oda kell figyelni a tagállamokra ezen a szinten is. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság követi ajánlásainkat, és bizonyos mechanizmusra tesz javaslatot annak érdekében, hogy az új médiatörvények végrehajtása és elfogadása ne vákumban folyik. Fontos, hogy nyit, nyílt vitát folytassunk erről, a szakértőket, az újságírókat is bevonjuk a médiatörvények megalkotásába. Sajnálatos módon gyakran nem így alakul, ahogy azt Magyarország esetében is látható. In my eyes is that um, the government... Nagyon fontosnak tűnik számomra az is, hogy a kormányzatok nemzeti nemzetközi szinten is elkerüljék a jogszabályozást az újságírás tartalmának szabályozásáról. Az önszabályozás az igazán célra vezető, a politikai nyomás gyakorlásnak elejét kell venni. Állami nyomás gyakorlás, zaklatás, erőszak, visszatérő elemek Európában, illetve a hatalommal való visszaérésre, amikor az újságírók megpróbálnak rámutatni, akkor nem kapnak megfelelő információt a nehéz gazdasági helyzetben olyan környezet alakul ki, amikor a média egyre jobban függ eh, a tulajdonosoktól és a hirdetőktől. Ami igazán agasztó számomra, az az, hogy az oknyomozó újságírás, mint hogyha eltűnőben lenne a saját kezdeményezés jelentésben. Ezért úgy gondolom, hogy fontos egy új digitális környezettel is foglalkozzon, amelynek rengeteg előnye van, előnye lehet, ugyanakkor csak akkor, hogyha jó, megtanulunk élni ezekkel. Az új helyzethez új stratégiákkal kell alkalmazkodnunk. Az online médiáról eh, egyre többet kell beszélnünk, hiszen az új információs eszközöket, amelyek a hagyományos nyomtatott sajtóra kihatása vannak. A Nagy-Britanniában például a fiatalabb generáció nem vesz újságot, már nem olvas senki sem újságot. Tehát van kihívás bőven, ezért kell erre reagálnunk, és természetesen Renátával és a többiekkel én is szívesen együttműködöm annak érdekében, hogy a média szabadság és függetlenség érdekében te hangunkat hallhassuk. McIntyre asszony, majd Weber asszony, de kérem, legyünk csendben, hogy befejezhessük ezt a vitát. McIntyre asszony. Chairman. Köszönöm, Andy úr. Örülök annak, hogy a média szabadság kérdését egész Európában vizsgálhatjuk. Mindannyiunk számára roppant fontos ez. Weber asszony biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát végez ez ügyben majd, mint mindig. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Részben azért eh, van ennyire eh, ma figyelem középpontjában ez a kérdés, mert Magyarországgal kapcsolatban felmerültek problémák. Ugyanakkor meg kell mutatnunk, hogy valóban elfogulatlanul tudunk visszanyúlni ehhez a kérdéshez, hogy Magyarország ne érezze úgy, hogy hát ellengére állítjuk eh, indokolatlanul. Fontos, hogy az Unió minden tagállamát eh, egyaránt gorcső alá vegyük ez ügyben, és ez a saját kezdeményezés jelentés pont erre ad kiváló alkalmat. Kérdésem pedig a következő. A média felelősségét is vizsgálni kell, nem csak a szabadságát. Az én hazámban például folyik egy vizsgálat, a Levisen vizsgálat, amely a brit sajtóetika kérdését vizsgálja, hiszen a sajtó visszaélhet a sajtószabadsággal. Gyakorlatilag bárkiről bármit megírhatnak a magánéletéről is, ha alappal vagy alaptalanul állíthatnak bárkiről bármit. Nem tudom, ezzel a kérdéssel kíván-e Weber asszony foglalkozni. Elnök, Weber asszony, kérem röviden, hogy szavazhassunk. Cheer. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Megígérem, rövid leszek. Először is csak meg szeretném köszönni mindenkinek, aki hozzászólt a vitában. Érdekes gondolatok hangzottak el, először is a vendégeknek tartozunk köszönettel, és szeretnék valamit tisztázni az időközi jelentés a szerződés értelmében nem nyilvános, így nem jutott el minden e, képviselőhöz, de május végéig megérkezik ez a jelentés. Ahogy ezt említettem, majd a menetrendről megállapodunk, nem csak az elnyék előadókkal, hanem többi kollégával is leülünk tárgyalni, hogy megbeszéljük, hogy hogyan tovább ezzel a jelentéssel. Köszönjük Weber asszonynak, hogy valóban ilyen rövidre fogta az összefoglalóját, az lezárását ennek a vitának. Ez még csak az első eszmecsere volt. Köszönjük a vendégeinknek is, de Graf úrnak és Sajer úrnak az értékes gondolatokat, most pedig bejelentem, hogy az Európai Média Jogi Intézet által elmondottak a tartalmazó dokumentumot mindenkinek eljutatjuk. Most pedig folytatjuk a szavazással, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy készítse elő az elektronikus szavazókártyáját, anélkül ugyanis nem megy Készen állnak, kollégák? Akinek nincs szavazókártyája, az szalassza el az asszisztensét érte. Hey, we are proceeding to... Folytatjuk tehát, szavazunk néhány jelentésről. Nem lesz hosszú. Kérnék mindenkit, hogy figyeljen ide, nem lesz hosszú, így megkönnyítjük mindannyiunk munkáját hogy a napirend további pontjait megvitathassuk, ha most a szavazásra koncentrálunk. Két jelentésről szavazunk. Az első témája a kritikus informatikai infrastruktúrák védelme, eredmények és következő lépések a globális kiberbiztonság felé. A vélemény előadója Hankis Ágnes. Most pedig kezdjük ennek az első jelentésnek a szavazását, a második egyszerűbb lesz, tehát most koncentráljunk. Egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itt okafogyottá válik néhány, úgyhogy a hatos következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kiesik, 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elfogadtuk. Itt néhány kiesség, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 16-os, elnézést, igen, 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Negyven öten szavaztak igennel, ketten tartózkodtak, senki sem szavazott ellene, úgyhogy elfogadtuk a jelentést. Gratulálok hangkisasszonynak. Hangkisasszonynak, mondja az elnök. Most pedig áttérünk a második jelentésre. Ez már egyszerűbb, mert uh, itt egy uh, jogalkotási tervezetről szavazunk, amelyet Tavares úr dolgozott ki. Hozzá szeretne szólni? Igen, csak néhány szót uh, szólnék. Természetesen köszönöm az árnyékjelentéstevőknek és a kollégáknak is a részvételt ebben a munkában, végre sikerült eh, lezárnunk ezt az együttdöntési eljárást. De mindenek előtt azt szerettem volna elmondani, hogy a múlt héten eljutott hozzánk az a eh, szomorú hír, hogy Stefania Pasquati, aki a bizottságnál hosszú ideig foglalkozott ezzel az anyaggal, kb. két éven keresztül, sajnos eh, elhalálozott. Nagyon sok barátja volt a bizottságban, itt a parlamentben is, és szeretnék megemlékezni róla, és ezt az ő tiszteletére szavazzuk most meg. Igen, köszönöm elnök, köszönöm ezt a megjegyzést. Teljes mértékben igaza van. Most tudtuk meg, hogy az Európai Bizottság szolgálatánál dolgozó Stefania Pasquati meghalt, elhunyt, és váratlanul ért bennünket ez a hír úgyhogy szeretnénk tisztelettel adozni emlékére. Hiszen sokáig részt vett a Libe Bizottság munkájában, és éppen ezért szeretnénk részvétünket kifejezni családjának és a közel álló személyeknek. Hiányozni fog nagyon, és éppen ezért tisztelgünk előtt ezzel a jelentéssel. Szavazunk tehát elektronikusan, erről a jelentésről megnyitom a szavazást. Lezárom. 44 igen szavazat, tartózkodás nélkül három ellenszavazattal ezt az állásfoglalást elfogadtuk. Gratulálunk Hankis asszonynak és Tavares úrnak, ezzel véget ért a szavazás. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és folytatjuk a többi napi rendi ponttal. moving on now. Most pedig áttérünk a 14. napi rendi pontra. A menekültügyel kapcsolatos unión belüli az elnök megáll. Tehát elnézést kér, 14. pontról van szó. A menekült kapcsolatos unión belüli szolidaritási szolidaritás fokozása. Az előadónk itt Kiriakos Triandafilides. Először halljuk a bizottság képviselőjét, aztán lesz egy első eszmecsere. A bizottság elfogadott egy közleményt az unión belüli szolidaritás fokozásáról, menekült ügyjel kapcsolatosan, hogy jobb legyen a bizalom, a kölcsönös bizalom az unión belül egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Először a bizottság képviselőjét hallgatjuk meg, aztán megnyitjuk az, a vitát az első eszmecserére. Először tehát Adelbert Zsáncs úr a bizottság képviseletében öni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy beszélhettek itt önök előtt a bizottság közleményéről a szolidaritás fokozása terén. Ez egy lényegbe vágó kérdés jelenleg, és nagyon fontos, hogy a parlament is elfogadjon egy jelentést a témát illetően. A szolidaritás kérdése eh, a múlt évben került előtérbe. Nem csak a dél-mediterrán térség eh, eseményei miatt, hanem eh, nagyon nagy volt a nyomás a görög menekült ügyrendszerre is. Ami a menekültügyi politikát illeti, azonban már a politika elindítása kezdetén, tíz évvel ezelőtt a bizottság foglalkozott és foglalkozik azóta a témával. Nem csak tehát múlt évben indítottuk ezt a munkát, hanem egy hosszú távú stratégiát alakítottunk ki a szolidaritás terén. Miért kell a szolidaritás? Nagyon jól tudják, hogy a menekültek áramlása nem konstans az Európai Unión belül, és egyre több a menekült kérelem, de már nem olyan nagy számú a kérelem, mint régebben, mondjuk a tized elején, de természetesen magasabb, mint a világ más részén lehet. Éppen ezért ki kell fejleszteni a különböző kapacitásokat a tagállamokban, hogy megfeleljenek a jelenlegi helyzetnek. Szóval bizonyos tagállamokra ez nyomást is jelent, mert nem egyenlő a teher minden tagállamon. Ahogy tudják, hat tagállam kapta a körülbelül kétharmadát a kérelmeknek a múlt évben. A tagállamok között koordinálni kell a menekült ügyi politikát, a méltóságot is biztosítani kell az Európai Unión belül. A, természetesen a szolidaritás fokozása nem annyira nyilvánvaló dolog, két okból. Az egyik az az, hogy a szolidaritáson túl a tagállamok teljes mértékben felelősek a menekültügyi politikában, és rendet kell otthon tartaniuk a felelősség mellett ugye a, fontos a szolidaritás, de ne, a szolidaritás nem helyettesítheti a tagállamok felelősségét. Tehát meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a két elv között. A másik oka annak, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet, az az, hogy a tagállamokban a helyzet ugye és a rendszerek igazán különbözőek. Nincs egyfajta mérce a szolidaritásra, és ez problémákat okoz. A menekült ügyi rendszer is különbözik a tagállamokban, a földrajzi aspektusok is mások, ugye. Éppen ezért a közleményünk azt, arra tesz javaslatot, hogy a szolidaritás megközelítése az EU-n belül mindenképpen egyfajta rugalmas eszköztár kell, hogy jelentsen, és a lehető leghatékonyabban, célzottan kell fellépni. A bizottság tanulmányozza a létező intézkedéseket és azokat, amelyeket az utóbbi tíz évben bevezettek. Megnézi, hogy ezek az intézkedések hogyan működnek, hogyan lehet fejleszteni ezeket az intézkedéseket ezen a rugalmas eszköztáron belül. Négy prioritás, négy fő tengelyt határozott meg a bizottság. Az egyik a praktikus együttműködés, a technikai segítségnyújtás. Ahogy tudjuk már, számos intézkedés létezik az együttműködés szintjén a tagállamok között. Azonban az IASZO létrehozatala nemrégiben, ez az Európai Menekültügyi Hivatal, és azt reméljük, hogy ez a hivatal lehetővé teszi a gyakorlati együttműködést, és az európai menekültügyi rendszernek az egyik alappillére lesz, és nem csak adhok fellépései lesznek. A második prioritás a pénzügyi segítségnyújtás. Ezen a területen az Európai Menekültügyi Alap szerepe nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogy ez az alap nagyon sikeres volt a szolidaritási intézkedések szintjén is, annak ellenére, hogy a pénzügyi lehetőségei nem igazán nagyok, de úgy gondoljuk, hogy tovább lehet fejleszteni ezt az alapot, hogyha stratégiai módon használják fel a tagállamok az alap lehetőségeit, és hosszú távú kapacitásfejlesztést kezdeményeznek a menekültügyi alapról más forumokon is szó van, de a bizottság tett újabb javaslatokat, hogy ez az alap rugalmasabbá váljék, célzottabban lépjen fel. Aztán a felelősség megosztás és a szolidaritásnak az egyik fontos aspektusa az Európai Unión belül, a felelősség megosztása mögött, ugye, mi is a kérdés az, hogy a, a teljes spektrumát kell a lehetséges területeknek lefedni. Nagyon sok esetben kritizálják a menekültügyi felépést, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi időszakban nagyon fontos folytatni a Dublini rendelet rendelkezéseinek a fejlesztését, és ezt majd 2012-ben el is kell fogadni a Stockholmi program értelmében. A Dublini rendelet reformá, megreformálása sán túl úgy gondoljuk, hogy arra is szükség van, hogy kísérő intézkedéseket fejleszünk ki, amelyek enyhítik a problémákat az Európai Unión belül itt a felelősség megosztás témájában, például az önkéntes mm, fellépések, van egy projekt Máltával e területen, aztán javaslunk egy ö, állandó ö, ö, olyan rendszert, amelyel például a vissza küldéseket meg lehet valósítani. Hát ezek a főbb felelősségi hatáskörök, ami az irányítást illeti a menekültügyi rendszerben. Jelenleg folynak az értékelések, a Dublini rendelet kapcsán, valamint a korai értesítési rendszer kapcsán. A fontos, hogy a tagállamok teljes mértékben feleljenek meg a követelményeknek, megfelelő szolidaritás intézkedéseket hozzanak. Nos, hát a bizottság közleménye ezzel a négy főtengelyel foglalkozik. Itt a kulcs üzenet az az, hogy a bizottság is fogja gyakorolni a saját lehetőségeit, szerepét ez, ezzel a rugalmas eszköztárral kapcsolatosan is. A szolidaritás és a menekült ügy természetesen nagyon nagy mértékben függ az összes érintett fél együttműködésétől, az adott tagállamok szerepétől az bizottság önmagában nem tud fellépni. Fontos például az, hogy ha visszaküldenek menekülteket, akkor ez az önkéntes rendszer működjön. Éppen ezért a bizottság különböző akciókat hirdet meg, de a érintett feleknek szintén specifikus tevékenységet kell, fog, tevékenységet kell indítaniuk. A bizottság a közleményében konklúziókat is elfogad a közös szolidaritási kerettel kapcsolatban március 8-án fogad fogadta ezt a keretet el, és a bizottságok is elkötelezték magukat a szolidaritási agenda mellett. Mindenképpen alá kell húzni a tagállamok felelősségét, és a szolidaritás a menekültügyben, a határellenőrzéseket, mivel a különböző intett felek részvétele ennyire fontos, a parlament is hozzáteszi saját hangját mindehhez, és mi is szeretnénk segíteni a parlamentet a jelentés kapcsán a tőlünk telhető módon. Köszönöm szépen. Tehát a saját kezdeményező jelentés előadója Lides úr. Uh, chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az Európai Bizottságnak. A bizottság dokumentuma nagy részt pozitívnak tekinthető. Vannak elemei, amelyekről még érdemes beszélnünk, más elemekről pedig majd még tisztázunk egyes dolgokat. A pozitívumok között mindenképpen érdemes megemlíteni azt, hogy konkrétan beszélnek arról, hogy a szolidaritást gyakorlati, konkrét intézkedésekre kell váltani, illetve a rendelkezésre álló alapok, például a menekültügyi alap 2013-ig történő felhasználása, illetve a, azt követően a menekültügyi és migrációs alap. Az elszó tekintetében nagyon fontos a szakmai és technikai segítségnyújtás. A felelősségkörök megosztása, a nemzetközi védelem nyújtásra kedvezményezettek által fontos ahhoz, hogy egy átfogó eh, kontextusba helyezzük a rendszert, amelynek eh, alkalmazkodnia kell a jelenlegi helyzethez és a jövőbeni változásokhoz. E tekintetben tehát e tekintetben mindenképpen hasznosnak tartom a javaslatokat. Ugyanakkor eh, a nyilatkozatban Csak a nemzetközi védelmet nyújtó kedvezményezettek eh, kapnak ilyen támogatást, a menekült eh, státuszt kérők eh, kizárásra kerültek, miközben tudjuk, hogy az mennyire problémás. A menedékjogi kérelmek közös feldolgozása említésre kerül, amely roppant pozitív, hogy ezt javasolták, bár jelenleg nem elég konkrét, folynak a vizsgálatok, ugyanakkor olyan eleme ez, amelyről mindenképpen érdemes elgondolkozni, eh, mint szolidaritási intézkedésről. Az is nyilvánvalóvá válik, hogy az IAZO hivataltól, irodától nagyon sokat várnak az emberek, ezért biztosítani kell, hogy fel tud nőni a várakozásokhoz. A mandátumát ezért úgy kell alakítani, hogy a Frontex-el szorosabban együttműködhessen, ahogy azt a negyedik oldalon említi az Európai Bizottság eh, dokumentuma. A Frontex-el való egy szorosabb együttműködés eh, kívánatos cél. Pár dolgot azonban érdemes tisztázni, ezért következnek a kérdéseim. A prezentációban hangsúlyozta a bizottság a szolidaritás elvét, illetve a felelősségek megosztását. A nyolcas a szerződés 8. cikke értelmében az uniós szakpolitikákat a szolidaritás elve, illetve a felelősségek eh, eh, tisztességes megosztása, méltányos megosztása eh, a teherviselés kell, hogy szabályozza. Ennek az szervnek kell tehát érvényt szerezni. Mi a különbség a két fogalom között a szolidaritás, illetve a méltányos teherviselés eh, között? Hogyan fog ez megjelenni olyan intézke, azokban az intézkedésekben és szakpolitikai döntésekben, amelyekre majd az Európai Bizottság javaslatot tesz? Ez tehát az első kérdésem. Második kérdésem, arra vonatkozik, hogy a tagállamok eh, hoz jelentősen különböző számú menekült jogi kérelem érkezik. Földrajzi vagy másokból egyes tagállamok viszonylag alacsony számú menekültek kell, hogy számoljanak, és így kisebb terhet kell, hogy viseljenek, mint más tagállamok. Különösen nagy nyomás, illetve jelentős beáramlás elnevezések gyakorivá váltak a menekült és migrációs ügyekben. Hogyan tudjuk ezt pontosan értelmezni, mit jelentenek ezek a gyakorlatban? Felmerül a szolidaritás kérdése, a felelősségi körök egyensúlya terén is. A bizottság nyilatkozata, közleménye és a tanács zárónyilatkozata is beszél erről, ugyanakkor a szolidaritást a felelősségi köröknek kell kiegészíteniük. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzetközi és európai normáknak megfelelnek a nemzeti rendszerek. Eh, rendet kell tartaniuk a saját házuk táján annak érdekében, hogy más, nem más tagállamokra terheljenek felelősségeket, felelősségeket. Ez a szolidaritás egyik alapvető feltétele, főként olyan országok esetében, amelyek menekültügyi rendszerükben túl sok problémával néznek szembe. Mi a fontosabb, a szolidaritás, vagy a, a kötelezettségek teljesítése? kettő ugyanis néha egymásnak ellentmond. Végezetül elnök úr, ha engedi, felolvasom az utolsó kérdésemét. 2000 11-es visszatelepítési program ma kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy még nem készült, készített az Európai Bizottság erről elemzést, ugyanakkor kritika érte az alacsony eh, számban végrehajtott visszatelepítéseket, ugyanakkor egy önkéntes állandó rendszer hatáselemzése még várat magára. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság bővebben szólna erről a kérdésről. Ennyit szerettem volna felolvasni, elnök úr, bár még lenne bőven eh, mondani valóm, és majd visszatérek majd a menetrendre, illetve az esetleges hozzászólásokra. Köszönjük, Trianta Filidis úr, most Májlem Guillaume az első, aki hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót ad nekem. Köszönetet mondok a bizottság közleményének és, és a minőségének, a e közlemény minőségének, de úgy tűnik, hogy nagyon sok alapvető dologot kell még felvetni. Tehát üdvözlöm a bizottság közleményét, de a 2011. decemberi dokumentumát is három okból. Ez a közlemény reagál egyfajta csőd, közös csődre. A bizottság azt hiszem nagyon konstruktívan reagált erre a csődre, nevezetesen az Európai Unió globálisan csődöt mondott, és nem tudott megfelelően reagálni az arab tavasz eseményeire. A legtöbb tagállam ugye reagált az eseményekre, de ami a menekültek befogadását illeti, csődöt mondtunk. Éppen ezért itt egy kollektív csődre kell rámutatni. A, a közlemény része egy politikai irányvonalnak, amely az európai közös menekültügyi politika főbb értékein alapul mert úgy gondolom, hogy a szolidaritás az Európai Unió egyik főbb, legfőbb elve, értéke, és ezt meg kell védeni. Továbbá miért üdvözlöm még ezt a közleményt? Azért, mert a javaslat, globális javaslat 2012-re vonatkoztatva ugye már a visszaszámlálás folyik, elindult a visszaszámlálás, és ez a közlemény lehetővé teszi, hogy a közös menekültügyi politikának főbb aspektusait egy kicsit felülről nézzük. Ez a közlemény továbbá olyan elvekről beszél, amelyeket meg kell valósítani, és a szolidaritás terén arra tesz javaslatot, hogy most már ne csak beszéljünk a szolidaritásról, hanem végre cselekedjünk is. Ezt kéri tőlünk a közlemény. A jelenlegi ö, szakaszban ö, én is szeretnék néhány észrevételt tenni a jelentéstevő felé, de az én észrevételeimet osztja az én frakcióm is Fontos lenne tehát egy rugalmas eszköztárral rendelkezni, de ennek nem csak rugalmasnak, hanem közösnek is kell lenni. A kulcs üzenet mindenképpen három elf körül kell, hogy meghatározódjon. A szolidaritás az egyik, a felelősség a második, és a kölcsönös bizalom a harmadik. A közlemény utal mindezekre az elvekre. Ezek azok a főbb dolgok, amelyeket az elkövetkezendő hetekben majd még tovább kell fejleszteni. Tegnap más témában, például a megkülönböztetés elleni irányelv kapcsán szó volt már arról is, hogy mennyire bonyolult a feladatunk hogyha jók a közös eszközeink, akkor meg vagyok győződve arról, hogy ez hozzá fog járulni a nemzeti költségek csökkentéséhez, és elsősorban a menekültügyi témában és a menedék jog témájában. Azt hiszem, hogy mind szociális, mind pedig pénz, pénzügyi szempontból hosszú távon ez befektető. Rövid távon természetesen úgy tűnik, hogy itt terhet és költségeket jelent. Tehát ez is egy olyan téma, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. A közlemény, ez az eszköztár mindenképpen rugalmas kell, hogy legyen, de konkrét tevékenységet is mindenképpen tartalmaznia kell. Az utolsó elem a bizottság képviselője beszélt az Európai Parlament szerepéről is, de azt hiszem, hogy ne felejtsük ki a tanácsot sem. A tanácsnak is nagyon fontos a felelőssége a tanács tett néhány nyilatkozatot az utóbbi időben, például a március 8 ki nyilatkozatára gondolok a tanácsnak. A tanács és a tagállamok igenis vállalniuk kell a felelősséget a közös menekültügyi rendszereken belül. Köszönöm, köszönöm, Guillaume asszony. Pirker! Pirker úr! Köszönöm, elnök úr. Pozitívnak tartom, hogy a bizottság egyértelműen meghatározta, hogy mit ért a szolidaritás alatt, nevezetesen a technikai segítségnyújtást, a gyakorlati együttműködést, a pénzügyi szolidaritást, a feladatok megosztását és az eszköztár feljavítását, a rendelkezésre álló eszközök javítását. Fontosnak tartom azt is, hogy eh, a bizottság egyértelműen állást foglal, és eh, kinyilatkozza, hogy a tömeges eh, áramlások esetén számunkra továbbra is az az irányelv hatályos, amely az átmeneti védelmet biztosítja. Ugyanígy pozitívnak tartom azt is, hogy a bizottság egyértelműen megállapította, hogy a tavalyi helyzet az úgynevezett észak-afrikai tavaszt követően, ez sohasem hasonlítható össze az 1999-es helyzettel, amikor Dél-Kelet-Európában kibontakozott a súlyos válság, főleg ugye Koszovó kapcsán. Éppen ezért én ezt úgy értelmezem, hogy egyértelműen kiállnak a jelenlegi struktúrák mellett, amelyek léteznek ma az Európai Unióban, hogy a menekültek, a menekült áramlásokat kezeljék. Ugyanígy pozitívnak tartom azt is, hogy a bizottság már kezdetben rögzíti, hogy a Dublini rendszert meg kell őrizni, fenn kell tartani, hiszen ez egy működő eszköz. Hát persze lehet, hogy bizonyos dolgokat meg kell vitatni, ha vannak hiányosságok, illetve ha van mit javítani, akkor azt mindenképpen meg kell fontolni, például a gyors végrehajtás tekintetében, ott azért van még tennivaló, a helyzetet javítani kellene, de nem szabad változtatni azon, hogy az első kontakt ország továbbra is fennálljon. Tehát a bizottság ezt nem érinti, nem akarja ezt megváltoztatni, és a parlament is ezt így látja. A Dublini rendelet mellett kiállunk tehát. Pozitívnak tartom továbbá azt is, hogy egyértelműen megállapítják, hogy vannak kísérő intézkedések, és ezekre van is igény. Ezen intézkedések azonban például a sürgősségeljárásokkal kapcsolatos eljárás az önkéntesség alapján kell, hogy megvalósuljon. Ez nagyon lényeges. Az most a lényeg, hogy meghatározzuk, mi minősül sürgősségi esetnek. Elvben azonban mindig eh, azon személyeket kell szem előtt tartanunk, akik nemzetközi védelemben részesülnek, de nem szabad ezt kiterjeszteni azon személyekre, akik valahol kérelmezték a nemzetközi védelemben való részesülést. Ha ezt kiterjesztjük, akkor úgy gondolom, hogy ez az eddigi elveinknek eh, mind ellent mondana. A Dublini rendszerrel, illetve a jelenlegi eszközeinkkel képesek lehetünk gyors döntéseket hozni, úgyhogy a védelemre szorulók ténylegesen meg is kapják ezt a védelmet. De vannak olyan személyek, akik nem vehetik igénybe ezt a védelmet, mert ténylegesen nem szorulnak rá erre a védelemre. Ez ugye 90 százalék, tehát eh, nem nyithatjuk meg ezt a kört, hanem jobb eljárásokra van szükség és óvaintenék még attól is, hogy eltérjünk attól, ami működőképes, nevezetesen a Dublini rendszer. Ha egy országnak problémái adódnak, attól még nem mondhatjuk azt, hogy 26 ország számára is egy új rendszert hozzunk létre, vagy megváltoztassuk a jelenlegi rendszert. Segítséget kell nyújtani ott, ahol erre igény van, ahol ez szükséges, de elvben ki kell tartanunk a rendszer mellett lehet, hogy ezt még működőképesebbé tehetjük ott, ahol vannak hiányosságok. Köszönöm. Köszönöm. Wikström asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném jelezni, hogy milyen nagyra értékelem kollégánk munkáját, Trianta Felidis kollega munkáját, és úgy gondolom, hogy köszönetet tartozunk a többi kollégának is a kitűnő együttműködésért a menekült ügyel kapcsolatos jelentések kidolgozásával kapcsolatban. És a szolidaritás véleményem szerint két dologra kell, hogy épüljen. Egyrészt a felelősségre, másrészt pedig ugye a szolidaritásra. Mind a kettőre szükség van, ahhoz, hogy elérjük a célunkat, az Európai Unióban a szolidaritást. Az összes tagállamot felelősség illeti meg a rendelet végrehajtása tekintetében, és eleget kell tenniük azon rendelkezéseknek, amelyeket aláírtak. Hallottuk, hogy a Dublin 2 rendszer arra a feltételezésre épül, hogy egy menekült kérelmező ugyanolyan esélyeket kap, és ugyanolyan elbánásban részesül az összes tagállamban, ugyanakkor a valóság nem ezt tükrözi. Ugyanaz a menekült menekült jogért folyamodó személy más eljárásban, más elbánásban részesül a különböző tagállamokban. Amíg ez a helyzet fennáll, a rendszer nem hiteles. És az is tény, hogy egyes tagállamokra nagyobb nyomás nehezedik, sokkal többen folyamodnak ott menekült jogért, menekült státuszért. Emlékeztetnék a svéd számadatokra, egy év alatt 82 ezer szemét tudtunk befogadni, holott nekünk nincsenek is külső határaink. Ha komolyan gondoljuk azt, hogy egy közös rendszer dolgozunk ki, akkor a felelősségvállalás is közös kell, hogy legyen. Manapság tíz tagállam fogadja a menekült jogért folyamodók 90%-át, így tehát 17 ország számára több lehetőség nyílik, hogy többet vállaljanak, és nagyobb felelősséget vállaljanak. Ugyanakkor a szolidaritás két irányú, egyfelül végre kell hajtani, alkalmazni kell a rendeleteket, és ami szintén fontos a tagállamok számára, a külső határokkal rendelkező tagállamok számára, támogatni kell őket, azon országokat, amelyekre különösen nagy nyomás nehezedik, és a bizalom szintén lény, létfontosságú. Manapság azt tapasztaljuk, hogy ez a bizalom nem létezik, és ez a menekültügy területén is elmondható a belső határok felszámolásakor bíznunk kell abban, hogy a külső határok igazgatása megfelelő, és bíznunk kell abban, hogy az összes tagállam megfelelően alkalmazza az irányelveket és rendeleteket. Valóban, elnök úr, bizalom kell ahhoz, hogy a szolidaritás működjön, és hűségre, lojalitásra is szükség van ehhez és ahhoz, hogy a lojalitást biztosítsuk, a szolidaritást is fokozni kell. Tehát ez egy kör, amely az alap. Nem pusztán akkor, amikor a bevándorlásról vagy a menekültügyről beszélünk. Számomra teljesen egyértelmű, hogy mindenki nyertes lehet, hogyha ez a kör megfelelően működik, de ez egy törékeny rendszer, és egyáltalán nem nehéz ezt tönkretenni. Hallhattuk az előadótól, hogy a szerződés 80-as cikke alkalmazható a szolidaritás és a migráció területén. Úgy gondolom, hogy gyakrabban kellene hivatkoznunk erre a cikkre, és el kellene gondolkodnunk a fontosságán. Bármilyen intézkedést is foganatosítunk ahhoz, hogy a szolidaritást, a bizalmat vagy a lojalitást erősítsük, ez az Euró- egész uniót fogja erősíteni, és az ilyen intézkedéseket mindig támogatni fogom. Éppen ezért ez a közlemény szerintem egy rendkívül pozitív közlemény. Végezetül azt szeretném megjegyezni, hogy a tanácsi következtetések, amelyek egy közös gyakorlatias szolidaritási keretről szólnak, különös nyomásnak vannak kitéve, a menekült áramlások miatt. Ez egy nagyon pozitív meglepetés volt számomra, ugyanis rámutat arra, hogy mennyire fontos a közö, kölcsönös bizalom és a felelősségvállalás. És az áttelepítésekkel kapcsolatos bekezdés is nagyon fontos, és ugyanígy az ideiglenes védelemre vonatkozó irányelv. Reméljük, hogy ezek után a tanács átveszi ezt a szövegezést, és bebizonyítják, hogy komolyan veszik a szolidaritást, úgy, ahogyan azt mi is megpróbáljuk tenni itt a parlamentben és a szakbizottságban a most terítéke levő különböző jelentésekkel. Köszönöm, Hirs asszony. Köszönöm, elnök úr. A liberális frakció előadójaként én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a közleményért. Véleményem szerint, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, ha tényleg akarunk egy a szabadságra ér alapuló térséget, akkor ez egy olyan fontos kérdés, amelytől nem szabad elmozdulnunk. A szolidaritás és a felelősségvállalás szerintem egymással szorosan összekötődnek, tehát itt nem arról van szó, hogy melyikkel kezdjük, hanem természetesen támogatnunk kell azon tagállamokat, amelyek számára nehézkes az alkalmazás. És felelősségre kell vonnunk azokat is, amelyek talán politikai megfontolásból tartózkodnak most, és nem kívánnak részt venni egy aktívabb menekültügyi politikában. Jónak tartom a közleményben azt, hogy a támogatási hivatal milyen szerepet tölthet be. Úgy gondolom, hogy a tegnapi vitával kapcsolatban a migrációs alappal kapcsolatos vitára gondolok. Vannak különböző aspektusok, amelyeket tovább lehet fejleszteni, és ami létfontosságú, az egész egyszerűen az alkalmazás. A jelenleg hatályos menekültügyi irányelvek alkalmazása. Erre kell tehát ügyelnünk. A Dublin 2-vel kapcsolatban természetesen ezt át fogjuk dolgozni, és ezt, ezen javítani is kell Ugyanakkor ez nem jelentheti azt, hogy eh, ahogyan a kollégám is eh, kifejtette az imént, a jelenlegi helyzetben, ha megnézzük a menedékért eh, folyamodók teljes számát az Európai Unióban, vannak kisebb tagállamok, amelyek aránytalanul nagy teherrel kell, hogy szembesüljenek, míg a tagállamok nagy része határozottan hátra dől és tartózkodik, holott lehetősége nyílna arra, hogy befogadjon menedékkérőket. Hogyha ez a Dublin 2 eredménye, akkor jogosnak tartom, hogy górcsa levegyük a Dublin 2 rendszert, és megkérdőjelezzük. És meg kellene fontolni talán azt is, hogy ne lehetne-e jobban megvalósítani az elosztást, figyelembe véve a különböző tagállamok GDP-jét, a népsűrűséget, a lakosság számát. Ezek tehát olyan kritériumok, amelyeket véleményem szerint egyértelműbben figyelembe lehetne venni, mert ezt más eredményre vezetnének. Azt jelenteni ez, hogy több tagállam megfelelőbben kivenni a részét a szolidaritásból és a felelősségvállalásból, és így segíteni a menedékkérők és a menekültek helyzetét is. Tehát nem lenne szabad eleve kizárnunk ezt a vitát önkéntes projekteket is el lehetne indítani, illetve jobban lehetne kezdeményezni a tagállamok közti együttműködést. Tehát a Dublin 2 optimálisabban kellene, hogy működjön, ez igaz, de az eddigi eredményeket is meg kellene kérdőjelezni, és fel kellene bizony tenni a kérdést, hogy milyen egyéb mechanizmusok lehetnének célra vezetőbbek. Hogy a felelősségvállalás és a szolidaritás egy közös ügy legyen. Köszönöm szépen. Holmájer asszony. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Először is alapvetően úgy gondolom, hogy a bizottság dokumentuma örvendetes. Számos kérdésről lehet vitázni, ezt azt hiszem mindannyian tudják. Azok, akik idestova két és fél éve foglalkoznak a menedék ügyjel, a menekült ügyjel, vannak akik már régebb óta, úgyhogy nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ők is továbbra is figyelemmel kövessék ezt a kérdéskört. Éppen ezért eh, nem is szeretnék eh, az egészre most kitérni, hanem három kérdést szeretnék felvetni. Először is azt hiszem, hogy egy, eh, ez egy jogos kérdés. A közös együttműködés a menedékkérelmek feldolgozásával ez nem azt jelenti, hogy egy adott tagállam már nem lesz illetékes az ügyben, hanem vannak különböző megoldások, például hogy a tolmácsolás terén meg lehet osztani a feladatokat egymás között, hiszen a kis országok számára nehéz tolmácsokat találni, akik beszélik, illetve értik a különböző afrikai regionális dialektusokat. Angliának eh, e tekintetben nagy eh, kapacitása van, Németország, sőt Ausztria is elég nagy eh, kapacitást dolgozott itt ki, tehát kölcsönös segítségnyújtás egy lehetséges út lenne. Ezt nagyon pozitívnak tartanám, mert ez a menekültek érdekét szolgálja. Ugyanis a saját nyelvén ismertetheti a, az ügyét, és ezáltal felgyorsíthatjuk az eljárásokat is ami azt hiszem mindannyiunk érdeke, hiszen azt akarjuk, hogy konzekvens módon és gyorsan kezeljük ezen ügyeket mert azok számára, akik jogosan tartózkodhatnak az EU területén, így az integrációt is gyorsabban biztosíthatjuk, és akiknek nincs joguk a tartózkodáshoz, az ő ügyüket is gyorsabban lehet rendezni. Tehát a közös együttműködés esetében a visszatérítés, is fontos, ez a tagállamok számára egy fontos kérdés, hiszen a rendezett visszafordítás, e tekintetben egyébként szereztem Görögország kapcsán tapasztalatokat, amikor görög tisztviselők eleve jelezték számunkra azt, hogy milyen nehéz más országokkal felvenniük a kapcsolatot, azért mert ezen országok nem igazán foglalkoznak Görögországgal. Éppen ezért nem is foglalkoznak a tisztviselők felkéréseivel semmilyen módon. Az Európai Unió, ha az Európai Unió fordul így egy adott országhoz, akkor gyakran hatásosabb ez, gyorsabban kaphatunk választ. Tehát azon menekültek, akik jogszerűen indokoltan jönnek az Európai Unióba, az ő, az ő ügyüket az Európai Unió gyorsabban rendezheti, illetve a visszatérítésnél ugyanez mondható el. Vannak olyan személyek is, akik jönnek az Európai Unióba, holott semmilyen feltételnek nem tesznek eleget a Genfi Egyezmény értelmében hogyha nem tudjuk a visszatérítést lebonyolítani, akkor ezáltal gyakorlatilag saját jogszabályainkat kérdőjelezzük meg. Szeretnék egy további kérdést intézni a bizottsághoz Törökországgal kapcsolatban. A Görögországra nehezedő nyomás azért is olyan nagy, mert a térségben az ellenőrzések például a repülőtereken nem minősülnek prioritásnak Törökország számára, hogy óvatosan fogalmazzak, tehát a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ellenőrzéseket Törökország nem kezeli prioritásként. Éppen ezért Görögország számára ez a probléma rendkívül súlyossá vált, miután a menekültügyel kapcsolatos jogszabályokat nem úgy alkalmazták, ahogyan az európai jog azt megkívánta volna. A helyzet kétszer, sőt akár háromszor is olyan rossz, mint korábban. Szeretném tudni tehát, hogy a bizottság fontolóra veszi-e azt, hogy az eddig elakadt kezdeményezéseket Görögországgal újból megvitatja, talán diplomáciai szinten, esetleg Bulgáriával szintén meg lehetne ezt vitatni a későbbiekben, nehogy Bulgária is egy ilyen erős nyomásnak legyen kitéve. Nem csak a kívánatos területeken szabad együttműködésre törekedni, hanem igenis fel kell lépni a szervezet bűnözéssel és az emberkereskedelemmel szemben. Ez Törökországra is vonatkozik. Köszönöm, Tavares úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. hogy a kollégák hallgathassák a véleményemet. Először is szeretnék köszönetet mondani Trienta Filidis kollégának, az előadónak ezért a véleményért, és azt mondanám, hogy a zöldek részéről természetesen számíthat az együttműködésre, hogy tető alá hozzuk ezt a jelentést. Raúl Romévai Irueda lesz az árnyék jelentéstevőnk. Úgy látom, hogy ez a jelentés a menekültek visszatérítésével kapcsolatban kapcsolódik ehhez, tehát a korábbi csapat és a jelenlegi csapat között nagy lesz a szinergia, úgyhogy ez mindenképpen az előadó érdekét szolgálhatja majd, mert segítséget tudunk így nyújtani. Szilvi Guillaume kollégám is jelezte már, hogy ugye a pénzügyi terve kapcsolatban is megvitattuk a vonatkozó kérdéseket. Trienta Fridis kollega és Szilvi Guillaume egyeztetett már. Wikström kollega meg, megemlítette már, méghozzá számomra tökéletesen fejtette ki, hogy ezt az ördögi kört hogyan lehetne feloldani. Ugye bizalom, felelősségvállalás, szolidaritás, ez egyfajta körmozgást jelent. Hogyan lehetne ezt az ördögi kört, hogyan lehetne ebből ki szakadni? Ez egy nagy fejtörést okoz, de azt hiszem, hogy a helyzet annyira nem nehéz, hiszen realista megközelítésre van pusztán szükségünk. Ha megnézzük a jelenlegi menekültügyi rendszert, illetve Európában a menekültek helyzetét. Én is rendelkezésükre állok tehát, hogy részt vegyek ebben a közös erőfeszítésben. Úgy gondolom, hogy a probléma nagy része a tanácsnál van. Igazából sohasem láttam egy országokból álló csoportot, aki ilyen nagy szolidaritást tanúsított volna. A közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy a tanácsban nagyon nagy az ellenállás, hogy a 80-as cikkkel foglalkozzanak. Még olyan messzire is mentek, hogy egy olyan jogi elvet védtek, amelyet azt hiszem, hogy sohasem szabad alkalmazni a szerződés alapján. Kérdés tehát, hogy hogyan tudunk olyan politikákat kidolgozni, amelyek tényleges és aktív szolidaritást biztosítanak a tagállamok között. Azt hiszem, hogy a parlament komoly erőfeszítést tehet, és komoly szerepet tölthet be a közeljövőben. És még két dolgot szeretnék elmondani. Először is Pirker úr már említette, hogy a Dublin 2 rendszer nincs ugyan válságban, de nincs azért minden rendben vele. Azt hiszem, hogy mindig van minden rendszernek egy gyenge pontja. A Dublin 2 lehet, hogy mondjuk Luxemburg miatt kerül válságba, lehet, hogy ez egy olyan ország, amely nagyobb, nagyobb nyomásnak van kitéve, vagy földrajzi helyzetéből adódóan nagyobb nyomásnak van kitéve egy ország. Tudjuk, hogy a ügy összefügg egyéb politikákkal. Vannak olyan országok az Európai Unióban, amelyek súlyos pénzügyi, költségvetési gondokkal küzdenek azonban, mint például Görögország. Tehát a rendszerek egy adott ponton mindig összeomlanak. A 19. században volt az amerikai legfelsőbb bíróságnál egy bíró, Oliver Holmes, aki azt mondta, hogy egy szekérnek ugye nincs soha egy gyenge pontja, és ha nincs gyenge pontja, akkor nem fog összeomlani. De hát a logika azt mondja, hogy van egy gyenge pont egy rendszerben, és éppen ezért a rendszer maga összeomolhat. Tehát valóban a Dublin 2 nem indokolja azt, hogy egy új rendszert dolgozzunk létre. Görögországban problémák vannak, és ez lehet, hogy pont a Dublin 2 idézte elő. Végül a menekültekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy a realitás talaján kell maradnunk, amikor a megközelítésünket kiválasztjuk. Ugye beszéltünk a menekültek visszafordításáról. Több millió menekült van az ACNUR szerint az egész világon. Ők erőfeszítéseket tesznek azért a nagy részük, hogy visszatérjenek hazájukba, és aztán van egy további csoport, aki a tranzit országban maradhat, azért, mert földrajzi okokból, vagy egyik kulturális nyelvi okokból ez indokoltá válik. Amikor azonban menekültekről beszélünk, egy kis kisebbségről beszélünk, akik ha visszamennek az országukba, például Irakban a keresztények, ha ők visszamennek hazájukba, komoly fenyegetésnek, kockázatnak vannak kitéve, életük is veszélybe kerülhet. Az ő esetükben a munkavállalás nem lehetséges, és a tranzitországokban sem élvezhetnek bizonyos jogokat. A bizottság járt Szíriában, és láthattuk, hogy az iraki, be, az iraki menekültek ott a maffiák kezébe kerülnek, visszatérítik őket Irakba, ahol életük is veszélybe kerül. gyakorlatilag életveszélybe kerülnek. Tehát amikor menekültekről beszélünk, akkor a menekültek egy kisebbsége, egy kis csoportja az, amely egy biztonságos helyet igényel, és ezt az Egyesült Államok kapcsán is láttuk, hogy a beilleszkedésükről gondoskodni kell. Bromsz úr. Thank you. Solidar- Köszönöm, elnök úr. A szolidaritás szép szó, talán kevésbé, talán jobb lenne eh, más szót találni erre. Együtt érzek azon eh, Európa határán lévő országokkal, ahova állítólag túl sok menekült érkezik, vagy túl sok állítólagos menekült érkezik. Azonban az abszurd a non-conforman elv, amit ráerőltetnek egyes országokra, azt jelenti, hogy akik nem nincsenek veszélyben, azokat sem lehet visszaküldeni általában veszélyes országokba. Pedig vannak olyan országok, amelyek biztonságosnak tekintetek, és ahol vannak kulturális nyelv és egyéb kapcsolatai az adott menekültnek. Nem hiszem, hogy az európai országok felelőssége eh, lenne olyanokkal szemben, akik a biztonságos országokban nem hajlandók visszamenni, illetve eh, akik eh, nem, nincsenek kitéve igazi veszélynek a honfitársékhoz képest, illetve a liberális demokráciákban menekülnek. A szolidaritásra szükség van, ne legyen Európa egész világ fejős tehene, aki Eh, ahova bárki nyugodtan bejöhet. If you would like to react... of uh, Európai Bizottság. Before turning back to Mr. Tientefili to conclude. Yes, thank you very much. Um, obviously, uh... Köszönöm, elnök úr. Rengeteg érdekes hozzászólás érkezett. Ezek többsége releváns is volt. Talán azokra a kérdésekre koncentrálnék, amelyeket az Európai Bizottsághoz intéztek, és inkább eh, másra nem reagálnék, ha megengedik. Először is a szolidaritás elve, illetve a méltányos teherviselés eh, elveinek összeegyeztethetőségét foglalkoznék. szemantikai vagy filozófiai értekezésekben nem bocsátkoznék, de a megerősített unión belüli szolidaritásról kiadott nyilatkozatunk célja pont az volt, hogy megmutassuk, hogy a két elvet, a szolidaritást és a teherviselés, mértens teherviselést hogyan tudjuk összeegyeztetni. A kérdés felmerül, hogy melyik a fontosabb, melyiken előbb. A mi véleményünk az, hogy a kettőnek kéz a kézbe kell járnia, vannak, akik, akik azt mondják, hogy az egyik fontosabb, mint a másik. Mi nem így gondoljuk, mi valóban a kettő egyensúlyára törekszünk. Trajanta Filidis úr részéről felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a, e, mi a véleményünk azon tagállamokról, ahova viszonylag kevés menekült e, és menekült e, jogi kérelem érkezik. Nos, ezzel kapcsolatban a közleményünkben azt az álláspontot foglaltuk el, hogy a tagállamoknak, minden tagállamnak van valamilyen szerepe. Talán ez egy legfontosabb, hogy a saját rendszerükben kialakítsanak megfelelő kapacitást arra, hogy a jövőben, hogyha hozzájuk is több menekült érkezik, mert ugye hát ezek kiszámíthatatlan kérdések. Jelenleg főleg Európa déli határain um, vannak problémáink, később ez változhat, ezért fel kell készülni erre különösen fontos, hogy európai pénzeket megfelelően stratégiailag használjuk fel. Másodszorban ezen tagállamoknak is fontos szerepe lehet abban, hogy az jelzónak és más tagállamoknak segítséget nyújtsanak. Mit jelentenek azok a fogalmak, hogy különösen nagy nyomás alatt lévő tagállamok, vagy eh, jelentős menekült beáramlás? Hát eh, ezen a, ezekben a jogi eszközökben igen konkrét jelentése van ezeknek a kifejezéseknek. A különös nagy nyomás alatt lévő tagállamok eh, fogalmát egy külön cikkben, bekezdésben fejtjük ki az elzórendeletben. És viszonylag részletesen kifejtésre kerül, hogy ezen mit ért ennek a szakemberek. Az átmeneti védelemről szóló irányelv pedig a jelentős számú beáramló menekült fogalmát is alapvetően kifejti. Ugyanez igaz az otthonukból elűzöttek fogalmákra, akik haz, otthonukban nem térhetnek vissza az adott országban fennálló helyzet miatt az állandó áttelepítési programmal kapcsolatban. Fontos, hogy figyelembe vegyük a kísérleti projektből leszűrt tanulságokat, amely egyébként még most is folyik, ezért nehéz megmondani, hogy az értékelés pontosan hogyan alakul majd, mikorra lesz ennek eredménye. Ennek a projektnek az elemzése a hatás tanulmányban jelentős szerepet játszik majd, amelyet egyébként Máltával együtt fogunk lefolytatni, más részvevő tagállamokkal együtt, és az EASO-val is. Lehet, hogy végül az állandó program majd eh, másképp eh, néz ki. a menekültügyi és migrációs alap előkészítésében is egyébként figyelembe vettük ennek a programnak a tanulságait. Végezetül Törökországgal kapcsolatban felmerült egy konkrét kérdés Holmájer asszony részéről. Nem igazán értem a kérdést, talán majd ezt lehet, hogy a tolmácsolás hibájára foghatjuk ezt. mikrofonon kívüli megjegyzések Holmájer asszonytól. Valószínűleg később majd négy szem közt bilaterálisan egyeztethetünk ez ügyben, de az Európai Bizottság a külügyi szolgálattal együtt, Törökországgal együtt működik annak érdekében, hogy a e, visszaterítési egyezmény valóban működjön. A visszafogadási egyezmény működés Törökországgal kapcsolatban fontos, ugyanakkor pénzügyileg is és szakmailag is segítünk Görögországnak az IAZO és más tagállamok bevonásával. Remélem, hogy ezzel hasznos dolgokat mondtam. Trianta Filidis úrnak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Elnök úr, szalad az idő, ezért rövidre fogom, és csak annyit mondanék, hogy köszönöm az Európai Bizottságnak az elmondott válaszokat. Guillaume, Wikström, Hirsch, Meyer, Tavares és Bronz kollégák roppant érdekes hozzászólásait is külön köszönöm. Nem fogom figyelmen kívül hagyni az elmondottakat, ezt megígérhetem. Természetesen emellett különböző tudományos civil szervezeti képviselőktől is információkat várok. Várakozásaim szerint a jelentésem első tervezetet április végére elkészülhet. Az árnyék előadókkal fogunk ezt követően egyeztetni. Célom az, hogy a jelentést a szakbizottságban, a júliusi ülésen tárgyaljuk és szavazzunk erről, és talán a nyári szünet után a plenárison is szavazásra kerülhet ez. Ez a menetrend legalábbis, ahogy a dolgok most eh, kinéznek, és természetesen szívesen működöm együtt én is a kollégákkal. Köszönjük Trianta Filidis úr, akik részt vettek ebben a vitában, a Jenks úrnak is köszönjük, aki alaposan elmagyarázta az Európai Bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban, ami nagyon fontos számunkra. Az utolsó délelőtti napirendi pontunk következik. Lesz még délután, ne aggódjanak, lesz még délután. Háromtól folytatjuk a munkát, tehát van még olyan tennivalónk, de a 15-ös hiszik vagy sem, már a 15-ös rendi pontra ugrunk tovább, amely a robbanóanyag prekurzorok forgalomba hozatal és felhasználása hangzatos címet viseli, a vélemény a jelentés előadója <clears throat> Jan Mulder a háromoldalú tárgyalások állásának ismertetése alcímet viseli ez. Kérem, hogy aki most elhagyja a termet, azt tegye ezt csendben. We can proceed to this final part of the session. Let's hear first from our rapporteur, Mr. Jan Mulder, presenting his draft. Jan Mulder. Ja, szó, ahogy csendet vélek felfedezni a teremfalai között, ne felejtsük el, teszem hozzá, hogy három politikai kérdés forog itt kockán, kedves kollégák. Az első, az engedélyezés eh, versus regisztráció. A az aminum nitrát eh, kivétele a rendelet hatája alól, illetve eh, a hatáskör átruházás az Európai Bizottságra a melléklet módosítására vonatkozóan. Jön Mulderé a szó, ahogy említettem. I presented my draft. Köszönöm, elnök úr, a jelentéstervezetemet tavaly júliusban nyújtottam be. Július 15-e volt a módosítók határidejének a benyújtása, vagy nyújtásának a határideje. Egy héttel később történtek a borzasztó norvégiai események amelyekre eh, azt hiszem nem kell semkinek figyelmet felhívnom. 50-ből 49 cen szavaztak a jelentés és az ajánlások mellett. Mi volt a szakbizottságunk következtetése? A anyag prekurzorok forgalomba hozatalára egy engedélyeztetési rendszer bevezetését javasoltuk, azaz bizonyos termékekre, amelyek egy listán szerepelnek, hogyha valaki meg akarja ezeket vásárolni, akkor azt csak engedélye Ez volt a bizottság álláspontja. Ezt az Euró, azt a mi szakbizottságunk is támogatta. discussions with the council. Ezt követő tárgyalások során úgy tűnt számunkra, hogy a tanács ezzel ellentétes álláspontot foglalt el. Egyes tagállamok ugyanis engedélyeztetési rendszerrel bírnak, más tagállamokban regisztrációs, regisztrációhoz kötött rendszer van, és vannak olyan tagállamok, ahol semmiféle rendszer sincsen. Ezért vagyunk ilyen nehéz, ingoványos helyzetben talajon. Mi azonban a delegált aktusokról szóló tanácsi bizottsági parlamenti megállapodáshoz szeretné tartani magát, a tanács pedig szeretne kivételt ez alól. A bizottság javaslat alapján van egy A lista és egy B lista. A B listán szerepelnek azok a termékek, amelyet, hogyha valaki meg akar vásárolni, és egy gyanúsnak tűnik, akkor ezt be kell jelenteni. Ez ügyben a tanács egy teljesen új eljárást szeretne, hogyha az A listához új termékeket kívánunk felvenni, vagy onnan törölni szeretnének. Mi parlamentként azt mondtuk, hogy az eredeti, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló intézmény közű megállapodáshoz szeretnénk tartani magunkat. Az ammónium nitrát is említésre kerül, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ez szükségtelen, hogy ezen javaslat keretein belül foglalkozunk az ammónium nitráttal, mert a REACH rendelet már éppen megfelelően szabályozza ezt a kérdést, mindezek tükrében elmondhatjuk, hogy a tanács és a parlament véleménykülönbségei jelentős az első megoldandó kérdés, engedélyeztetés vagy regisztráció, vagy kettős rendszer. A szakbizottságunk szavazás alapján azt mondtam, hogy a parlament az engedélyeztetés mellett szeretne maradni, de készen kell állnunk egy kompromisszumra, és én hajlandó vagyok, annélkül, hogy elkötelezném magam, egy átmeneti időszak, hajlok egy átmeneti időszakra, amely alatt mindkét rendszert lehetővé tesszük. Azok a tagállamok, ahol regisztrációs rendszer van, alkalmazzák egy bizonyos pontig a továbbra is azt, ahol pedig semmi sincs, az engedélyeztetési rendszert vezessék be. És ezt követően, pár évet követően értékeljük a helyzetet, és a bizottság majd egy végső javaslatot nyújt be. Ami a hatáskörök átruházását illeti, az általános ernyő megállapodáshoz tartanám magam, mert mint a három intézmény már egyszer elfogadott, nem könnyű körülmények között. <clears throat> Elnök úr, tehát így állnak a dolgok folynak a tárgyalások, de bizony pat helyzet alakult ki. Pretty clear. Köszönöm szépen, nagyon világos és röviden mondtál a mondandóját. A helyzet nem igazán jónak tűnik, de a tanács és a bizottság még foglalkozik ugye a témával, a trilógus kapcsán. Lehet, hogy a Dán elnökség akar majd egy akar szólni a témában? Áve Pum asszony, nem? Nem, Martin Schiffer van itt a bizottság részéről, hogyha elmondaná, hogy mi is a trilógus feladata majd, és talán a tanácsképviselő is felkíván szólani. Schiffer. úr, köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Teljes mértékben támogatjuk az informális trilógust, a tárgyalásokat az intézmények között, mind a, a jelentéstevővel, Mülder úrral, valamint a Dán elnökséggel is szoros kapcsolatban vagyunk. A helyzet, amelyet leírt a jelentéstevő, ez a leírás olyan, amelyet mi is osztunk részben a helyzet elég bonyolult, ami a bizottság állásfoglalását illeti. Mindig is azt mondtuk, hogy készek vagyunk a rugalmas felépésre és a végleges kompromisszumra, de a jelenlegi helyzete a bizottságnak az, hogy ezt a duális, ezt a kettős megközelítést nem támogatjuk, és az engedélyeztetést támogatjuk egyértelműen ami a delegált aktusokat illeti, ragaszkodunk a javasolt álláspontunkhoz, és jeleztük, hogyha meg lesz a kompromisszum, akkor az egyes ponttal kapcsolatosan, tehát az ammónium nitrát kivételével kapcsolatosan <clears throat> egyetérthetünk. Tehát itt egy átfogó csomagról van szó, természetesen addig nem tudunk megegyezni, még mindenben nem egyeztünk meg. Talán világosabbá teszi a helyzetet. Most az, amit elmondott a jelentéstevő, a engedélyeztetés és regisztrálása kapcsolatos témát illetően mi két választási lehetőséggel értünk egyet, nevezetesen az engedélyeztetéssel, de egyetértünk, de legyen egy átmeneti időszak 3-tól 5 évig, és ezután a tagállamoknak mindegyiknek be kell vezetniük az engedélyeztetést. Tehát, hogyha nemzeti szinten a regisztrációs rendszerük működik. Ez lenne a harmadik opció. Aztán ott van a szengedélyeztetés, és már a kezdetektől a regisztrációs, kettős duális megközelítés rendszere, és itt is egy átmeneti időszakkal, háromtól öt évig, és azután egy értékelés után, felülvizsgálat után a bizottság egy javaslat találhat elő, levonhatja a megfelelő konklúziókat a két rendszer értékelése kapcsán és után. Egy bizonyítékokon alapuló politikára van szükség, a megfelelő értékelésére a két megközelítésnek, elemezni kell a részletekben a helyzetet, és harmonizálni kell a jog alkotási kereteket, és hogyha az első opció nem, nem fogják támogatni, akkor a második opciót lehet elképzelni. Mindenképpen szándékunk az, hogy rugalmasak legyünk a keretpolitikával kapcsolatosan is, annak érdekében, hogy sikeresen lezárjuk ezt a témát. Elnök, köszönöm szépen. Most a tanács képviselője, a Dán elnökség képviselőjét halljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Jan Mulder a jelentéstevőnek a, a Ugye beszélt a trilógusról, az informális trilógusról, amely már a lengyel elnökség alatt elkezdődött. A Dán elnökség munkája megkezdése óta nem volt még háromoldalú tárgyalás a témát illetően, de a tanács részéről természetesen azt mondhatom, hogy nagyon fontosnak tartjuk az összes biztonsággal kapcsolatos dossziét, ezt is, és reméljük, hogy a megfelelő megoldásokat megtaláljuk a parlamenttel és a bizottsággal. A jövő héten fogjuk valószínűleg a tanácsban megvitatni ezt a vitát, ezt a dossziét, ezt a témát, és reméljük, hogy mivel meg kell találni a megoldást, együtt tudunk működni. Az árnyékjelentéstevő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Müller úrnak szeretnék gratulálni a kiváló beszámolójáért és a számos találkozóért, amelyeket megszervezett az árnyék jelentéstevőkkel, ugyanis nagyon sokat vitáztunk e jelentés kapcsán. Azt látjuk, hogy a lengyel elnökség és általában a tanács az utóbbi hónapokban eléggé rugalmatlanul állt ehhez a témához. Még egyszer köszönöm tehát Mulder úr, nagyon világos volt a beszámolója, köszönöm a jó minőségű tárgyalásokat, és a türelmét is Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Már itt van a tavasz, látjuk, tegnap vagy ma kezdődött el a tavasz, és a tavasszal általában az emberek ö, kitisztítják a merencéiket, vagy a gazdag emberek merencéket építenek. Tehát eh, hallom, hogy eh, ezt a eh, dossziét le, leblokkolt egy tagállam, azért a vegyi anyagok, azon vegyi anyagok miatt, amelyeket például medencék tisztítására használnak. Ugye halljuk a Dán elnökség részéről is, hogy a anyag, anyagok prekuszorait korlátozzák. Na most tehát a tagállamok leblokkolták ezt a nagyon fontos dossziét egy ilyen medence tisztító vegyi anyag miatt. Ezt ugye meg kell oldani, ezt a problémát, és más anyagokat, vegyi anyagokat kell találni, és azokkal kell a, mondjuk a francia merencéket tisztítani. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos állásfoglalást a tavaszról, amely azokat is természetesen érdekli és érinti, akiknek nincs merencéjük. Tehát akkor hogyan is reagál mindenre Mulder úr? Én csak azt mondhatom, hogy ezt a vitát nagyon érdekesnek találom, elég érdekesnek találom, és biztosíthatom a kollégáimat, hogy a medence tisztításra meg fogjuk találni majd a megoldást az adott országra vonatkoztatva, és valószínűleg engedély, engedményeket kell tenni majd minden félnek. Én úgy gondolom, hogy minél több engedményt tesz a parlament és a tanács, ha bár ők erről lehet, hogy máshogy gondolkodnak, de hát ez a, az engedmények e, előre fogják vinni ezt az ügyet. Ugye, ahogy hallottuk, jövő héten fogunk valószínűleg találkozni a tanács képviselőivel. Ugyanis ez az ügy megéri az engedményeket is. Köszönöm szépen, ugye az elnök. Majd a tárgyalások folytatódnak természetesen most pedig recess up until 3 p.m. Akkor lez, lezárjuk az ülést, vagy felfüggesztjük az ülést három óráig, 15 óráig.